Colleagues, we are going to start again our work. Jó kedves kollégák, kezdjük el a munkát. Kérem, foglaljanak helyet. Good to see you, buddy. That's something, yeah. Okay. So welcome back. Mindenkit üdvözlök itt ismét a parlamentben a nyári szünet után. A mai napon a munkát néhány aktuális témával kezdjük. Korszia az egyik téma. A napirend tervezettel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele? Nincs elnöki közlemények nincsenek, a koordinátorokkal valószínűleg majd holnap lesznek bejelentéseink. Fontos lenne, hogy a július 10-i első ülésünk jegyzőkönyvét elfogadjuk, nincs észrevétel, ezen elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet. Ötös napi rendi pont következik tehát. 10.30-ig van erre időnk hiszen a vendégünknek 10.30-kor kell elhagynia minket. Hololá urat köszöntöm itt a körünkben. Aktuális témáról van szó. Korszia. Ha jól értelmezzük a helyzetet a koordinátorokkal, akkor az ICO-ba jelenleg folyó tárgyalások amely arról szól, hogy olyan lehetne egy globális piac alapú gazdálkodást kialakítani a repülési kibocsátott, kibocsátott gázokkal, kibocsátott anyaggal, tehát akkor a saját kibocsátás kereskedelmi rendszerünket lehet majd a légi közlekedésre is alkalmazni. Kérdés, hogy ez igaz vagy nem, így lesz-e vagy nem. Mi erre a kérdésre várunk választ, ezért rendeztük meg ma ezt a meghallgatást. Reméljük, hogy nincs a fenyegetettség, nincs veszély ezzel kapcsolatban, de a mai meghallgatás legfőbb oka, és remélem az eszmecsere után megkapjuk majd a választ. Tehát ez lenne a legfőbb témánk. Köszönöm a vendégünknek, hogy ellátogatott ide, és most pedig egy 10-15 perces bevezető következik. Parancsoljon. Uh, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Hagyjaim és uraim, tisztelt képviselők! Ahogy önök úr is mondta, nagyon aktuális uh, téma. Uh, jó dolog ez rögtön belevágni a lecsóba mindjárt a nyár után. De én is örülök, hogy uh, itt lehetek, és elkezdhetjük a munkát, amiből van bőven előttünk. És először is szeretném megköszönni önnek, elnök úrnak, úrnak, a meghívást, hogy felszólalhatok itt a szakbizottságban. A biztos asszony, Bulcs biztos asszony nem tud itt lenni körünkben, ezért én képviselem őt, őt helyestesítem. Először is hadd mondjam el, hogy mennyire nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és a 40. IKEO közgyűlés előtt, illetve a Korzia, Korziával kapcsolatban szólhatok. Szükséges csökkenteni a környezeti, környezetvédel, környezeti lábnyomot és a közlekedési ágazatot szénmentesíteni. Ez nekünk nagyon fontos. Bizottsági elnökasszonyunk is nagyon fontos témának tekinti ezt. 2%-át teszi ki a légi közlekedés az üvegháztatási gáz kibocsátoknak. Ez annak ellenére, hogy az ágazat sokat tett ennek csökkentésére, folyamatosan növekedik, és az átlagos üzemanyagfogyasztás utasonként az elmúlt évtizedben 24%-kal csökkent, viszont az ágazat olyan mértékben növekszik, hogy ez a javulás nem is érzékelhető. Ugyanakkor a társadalom elvárása az, hogy tisztább és fenntarthatóbb légiközlekedés legyen, ez egyre fontosabb az embereknek, és várhatóan ez így lesz a jövőben is. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy az ágazat lényegesen csökkentse a környezeti lábnyomást és széndiokszid kibocsátását, hogyha tovább szeretne növekedni. A politikai iránymutatás a következő bizottság számára a, a parlamentő júliusban érkezett. Rámutatott a biztos asszony, hogy sokkal ambiciózusabbaknak kell lenni a célkitűzésekben, annak, és ehhez minden ágazatnak hozzá kell járulni nem elég a 40%-os célkitűzést megtartani. Ehhez hozzá kell járulnia a közlekedésnek, ezenből a légi polgári közlekedésnek is. És ahhoz, hogy ezt elérjük, és valóban számítson az, amit teszünk a világnak, össze kell fogni. Sikeresen bevezettük és végrehajtottunk egy globális rendszert, a korziát, és ez rendkívül fontos az Unió számára is. Tisztelt képviselőhölgyek és urak, Hadd hangsúlyozzam azt, hogy mennyire örülünk annak, hogy az a parlament érdeklődik úgy általában a korzia iránt, és természetesen ezen belül ez az MV és a Transzakbizottságok asztala. Azt tudjuk, hogy most lesz majd Montrealban a 40. ICAO közgyűlés, ez három évente kerül erre sor, és itt határozzák meg azt az irányt és fellépést, amit az ICAO felvállal a következő három éves ciklusban. Az az légi közlekedési iparág ágazatnak a kapacitása azon a képességén múlik az ágazatnak, hogy mennyire tud megfelelően reagálni a környezetvédelemmel kapcsolatos igényekre, és, az, és Európa azt szeretné, hogy jobban odafigyeljen az ICAO arra, hogy ezek a kérdések hogyan kezelődnek, és csökkenjen a helyi szinten is a környezetre gyakorolt hatás. A 2020-as célkitűzés, hogy csökkentsük a széndiokszid kibocsátást, célok elérése, stratégiák azt mutatják, hogy ezt még tovább kell csökkenteni. 2016-ban történelmi jelentőségű megállapodást kötött az ICAO, nevezetesen az első globális ágazati rendszer jött létre, amelynek célja a széndiokszid kibocsátás csökkentése a nemzetközi polgári légiközlekedésben. Ebben központi szerepet játszott az, az Európai Unió, és többek között az önök alelnöke, Bajszekháut is támogatta, és hozzájárult ehhez a sikerhez, és ez nem volt egy egyszerű siker, nehezen született meg. Azt bizonyára tudják, hogy a Korzia egy globális piacalapú mechanizmus, amely a keretében a légitársaságok ellentételezést nyújtanak a széndiokszid kibocsátásukért, és ezt már elértük a 2020-ra, és ezt jelentősen erősíteni fogják önkéntesen 2026-ig, és 2027-től pedig kötelezően. Ennek van egy monitorozó jelentéstevő és ellenőrző rendszere, és nagyon fontos, hogy ez a rendszer hiteles legyen, és a kettős elszámolást megakadályozza. Nagyon fontos, hogy fenntartható üzemanyagok jöjjenek létre, amelyek valóban hozzáadott értéket képviselnek a kibocsátások csökkentésében. Három évvel később ebben azt mondhatjuk, hogy ebben a folyamatban Európa vezető szerepet játszott ebben a hatalmas rendszerben, azon országokkal szemben lépett fel keményen, akik csökkenteni és gyengíteni akarják a korzia rendszert, de Európa erősen állt, összefogott Európa, és éppen ezért sikerült egy sokkal erősebb korzia rendszert megalkotni. Ma 81 állam 76%-át adja a nemzetközi légiközlekedésnek, és ez a legjobb, bár nem az egyetlen eszköz a arra, hogy a globális klímaváltozást tudjuk képviselni a légiközlekedésben, és ezzel hozzá tudjunk járni a párizsi megállapodás céljainak eléréséhez. A karbon ellentételezés nagyon ambiciózus cél, de még van mit elérnünk, még nagyon sok dolgunk van, és még bőven van mit tenni. A korzia átlagában a lefedett széndiokszid kibocsátás háromszor annyi, mint az LTS-ben e lefedett, és e, úgy néz ki, hogy Európában gyorsabban nő a légiközlekedési szektor, e, mint globálisan, de Európa tovább csökkenti a kibocsátását viták folytak arról, hogy az korzia legyen az, az egyetlen kizárólagos piaci alapú ö, fellépés, amivel a széndiokszid kibocsátásokat lehet csökkenteni nemzetközi civil légi közlekedésben. Ö, természetesen ez is téma lesz az ICAO közgyűlésen, és ezzel kapcsolatban határozatot is fognak elfogadni. Európai államok felszólaltak, de sajnos elnyomták őket azok, akik ezt, az, ezt a kizárólagosságot fent szeretnék tartani éppen ezért, és idézem, a közgyűlés úgy határozott, hogy a korzia legyen az egyetlen globális piaci alapú intézkedés, amely a széndiokszid kibocsátásokat kezeli, és így lehet csak elkerülni, hogy kettős rendszerek jöjjenek létre, és nagyon széttöredezzen ezen a piac. Tehát csak egy adott kibocsátást egyszer lehessen csak elszámolni. Nagyon valószínű, hogy ezt el fogják fogadni a közgyűlésen, és éppen ezért szeretnék hangot adni aggodalmunknak, amelyet osztunk, amelyet oszt ön is, amelyet nek hangot adott a bizottságnak júliusban küldött levelében és az ETS irányelvben lefektetett rendelkezéseknek megfelelően fog eljárni a bizottság, magyarán alaposan elemezni fogjuk a korziát, és a jövő év végére jelentést fogunk letenni az uniós társjogalkotóknak eh, megfelelő ajánlásokkal együtt a parlament és az Európai a Miniszterek Tanácsa fog dönteni ezen jelentés alapján, hogy a korziát hogyan hajtsák végre az unióban, a meglévő ETS irányelv kontextusában. Az ICAO közgyűlés számára rendkívül fontos legyen, hogy a harmadik fél országok is teljes mértékben elkötelezzék magukat a korzia végrehajtása mellett, hiszen csak így lehet elérni a rendkívül ambiciózus uniós környezetvédelmi célkitűzéseket egy integrált légiközlekedési piacon. Amikor előkészülünk erre a közgyűlésre, a bizottság általános álláspontot fogad el, hogy egyhangon szólaljon meg az Európai Unió, és arra hívja fel az, a tagállamokat, hogy megtegyik a szükséges lépéseket, annak érdekében, hogy meglegyenek a, a szükséges politikai és jogi kötelezettségvállások a Chicagói Egyezmény kifejezetten elismeri az aláíró államok jogát, hogy diszkriminációmentesen fogadhassa el a saját szabályozását és jogait és törvényeit, és ezt védi az védi Európa is, és az mindig is európai, Európa joga és célkitűzése volt, hogy, hogy még ambiciózusabb megközelítést alkalmazzon, amikor ö, a globális környezetvédelmi standardok meghatározásáról volt szó nagyon fontos a bizottság számára is, hogy a környezetvédelmi, környezeti lábnyomunkat csökkentsük, és a közlekedési ágazatot szénmentesítsük. Azért vagyok most itt az önök meghívására, hogy az IKO közgyűlésre való felkészülésünkről beszéljük, de emlékeztetnék arra, hogy a korzé csak egy eleme ennek az egész, egy egész csomagnak, aminek segítségével a széndiokszid kibocsátásunkat a légi közlekedésben csökkenteni szeretnénk. Ez, ne, ez nem az egyetlen, a Sky alapú Cezár program volt, segített több mint két és fél millió tonna széndiokszidot meg, meg spórolni 2014 óta, és az egységes égbolt keretében ez egy nagyon fontos építőelem és eszköz a kezünkben. Támogatjuk a kutatásfejlesztést, azt, hogy hatékonyabban tervezzék meg a repülőgépeket, ehhez szükséges technológiák kialakítását és alkalmazását is támogatjuk. A tiszta égbolt program az, ami ezt lehetővé teszi, és ezt az új technológiák bevezetését szeretné felgyorsítani a 2025-35-ös időszakban. 2050-re a világ légi járműveinek 75%-át lecserélik olyanra, amely már a Sky 2-es, a tiszta, tiszta égbolt 2-es technológiák valamelyikét használja. Úgy gondoljuk, hogy a fenntartható um, légig uh, üzemanyagok, vagyis a szafok uh, jobban elterjednek, ez, ebben még hatalmas lehetőség van számunkra, de azzal, hogy egy kiszámítható jogi környezetet teremtünk meg, és ösztönözzük a befektetést ezek kifejlesztésére és gyártására, azt gondolom, hogy így sikerülhet egy kerozint helyettesítő üzemanyagot találnunk kellő időben. Ebben az átmeneti időszakban, ami a két bizottság között telik el, nem tudok konkrét ígéretet tenni a szakpolitikai menetrendünkre, de azt gondolom, hogy a piaci realitás ezekbe az irányokba mutat, amit elmondtam, és erősíteni fogjuk az erőfeszítéseinket, hogy hatékonyan tudjuk felhasználni a légterünket, kihasználni annak érdekében, hogy a közlegi közlekedés, klímára gyakorolt hatását csökkenteni tudjuk. Európa továbbra is ambiciózus szerepet fog vállalni az ICAO közgyűlésen, és a természetes növekedést sem túlmutatóan szeretne 2020 után is ö, célokat elérni. Ezen kívül szeretnénk fenntartható légi közlekedési üzemanyagokat látni, és ehhez nagyon fontos, hogy ezt továbbra is kulcskitűzésként kezeljük fejlesztésekben és döntésekben. Elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak, bevezetőm végére értem, köszönöm szépen, szívesen válaszolok a kérdéseikre. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Át nagyszerűen tartotta a felszólalási időt, aztán majd meglátjuk, ami a tartalmat illeti, nézzük a koordinátorokat, mit mondanak. Kezdjük az első koordinátori eh, kérdéskört. Mindenkinek két percet adok, és még egyszer kérve kérem önöket arra, hogy tartsák magukat a felszállási időhöz. Péter Lize az első néppárt. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönjük főigazgató úrnak is az elmondottakat. Két nagy, óriási problémánk van a korziával. Az ICAO, amely kidolgozta a korziát, egy ENSZ testület, és mondom, hogy mit mondott az ENSZ főtitkár Antonio Guterres, kérjük fel az összes államot és az összes gazdasági ágazatot, a magánágazatokat, magánszektorokat, hogy idén szeptemberre mutassák be a terveiket, annak érdekében, hogy 2030-ig a kibocsátások 54 százalékát csökkentsék, hogy 2050-re klímasemlegesé váljanak. Gutierrez ez elnök mondta, eh, főtitkár mondta ezt. Tulajdonképpen azért meg kellene rendesen ragadni a szarvánál a saját szervezetét, az ICAO-t. ICAO, az ICAO rosszabb, mint Bolsonaro és Trump, ha megnézzük magukat a tényeket, azért, mert a repülési ágazat az, amely ezen ENSZ célkitűzésektől, melyekről az ENSZ főtitkár beszélt, a legtávolabb áll a kibocsátások drasztikusan nőnek, egyáltalán nem csökkennek, és a korzia nem is kötelező a repülési ágazatra nézve. Nincs semmiféle csökkentés előtt irányozva, és ez az eszköz, a beszámítás eszköze, amit a Korzia megtervezett, nem, nem működik azért, mert tele van különböző hiátusokkal. Úgyhogy Teljesen ö, ellentétben van ez azzal, amit a főtitkár ezt kérte, és sajnálom, hogy a, főtitkár, a főigazgató úr erre nem tért ki. Másrészt, ami a parlamenti jogokat illeti. Az együttdöntési eljárásban úgy döntöttünk, hogy a kibocsátás kereskedelmet itt figyelembe fogjuk venni. Mi nem vagyunk annyira ambiciózusak, mint mások, tehát hogy magyarázzuk meg egy acélmunkásnak azt, hogy 43%-kal kell csökkentenie a munkás során a kibocsátást, amikor, és egyébként mi többet is kérünk tőlük, ha még többet kérnek. A, csak a repüléssel viszont ez nem valósítható meg. Kérem szépen, tegye fel a kérdését, szól közben az elnök. Egyáltalán semmiféle körülmények között nem elfogadható ez. A bizottságnak sokkal egyértelműbb bírságot kell találnia, és annál világosabbnak kell lennie, mint amit ma elmondott. Köszönöm szépen, elnézést, szorít az idő. Holdende úr, SND asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen a bizottságnak, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy beszéljünk az SND nevében. Kétségtelen az, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem a társadalom minden ágazatától erőfeszítést követel, főleg az olyan kibocsátási ágazatoktól, mint a repülési ágazat. A korszia mögött húzódó gondolat nem rossz, észszerű, hogy legyen egy globális rendszerünk egy globális problémára de azért létfontosságú hiányosságai vannak a rendszer végrehajtásának. A parlament korábban is elmondta, hogy aggódik az integritás, valamint az ambíció szintje mögött, és a beszámítás felhasználása miatt is 2020-ig. Lehet, hogy őrült gondolatnak tűnik, de a Corsia tiszta kőolajat kér a rendszerben Szeretném tudni, hogy a bizottság az úgynevezett tiszta olajról mit gondol, ami alternatív üzemanyag lehet a korsziában. Mit tesz, hogy ezt a ö, klíma hiányosságot felszámolja? A korszi az egyetlen olyan eszköz, amely a globális piacot veszi figyelembe a repülési ágazatra, de más ö, rendszereket nem vesz figyelembe, például nem tartozik hozzá az EU ETS. A bizottság mit tesz azért, hogy gondoskodjon arról, hogy a Korszia ne aknázza alá az EU ETS-t? És mi a helyzet más országokkal? Ők hogyan viszonyulnak hozzánk? Végezetül az utolsó kérdésem. Azért vagyunk ma itt, hogy megbeszéljük a korsziát, de azért nézzünk szembe a tényekkel, mi nem teszünk eleget azért, hogy gondoskodjunk arról, hogy saját repülési kibocsátásainkat csökkentsük. Ha megnézzük az adózást, láthatjuk, hogy komoly adok sújtják a repülést. A jelenlegi üzemanyagadó mentesség uniós jogban jogszerű-e vagy sem, vagy ezt a hiányosságot fel kell -e számolnunk. Világos választ szeretnék arra, hogy hogyan látja a bizottság ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. A Rinyó nevében Nisztóvelsz úr, köszönöm szépen, köszönöm hogy itt van a főigazgató úr, bár lehet, hogy furcsának is tűnik önnek ez a vita. Hallhatta, hogy a legfőbb fenntartásunk ezen a téren a korsziában a dolgok megfogalmazása. Úgy érezzük, hogy a megoldás aláaknázza az EU ETS rendszer integritását. Ezért tehát ragaszkodik-e majd a bizottság ahhoz, hogy az összes uniós tagállam utasítsa el a javaslatot, vagy ha ez nem vezet sikerre, akkor legalább jelentsenek be fenntartást a javaslat ellen. Az EU ETS rendszerre ez a megfogalmazás, ez a megszövegezés milyen konkrét hatással jár. Gotelán asszony is elmondta, hogy nagyon aggódunk az only market-based measure csak piac alapú eszköz megfogalmazás, megszövegezés miatt a parlament aggódik. A lehető legvilágosabb válaszokat szeretném kapni ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Zöldek nevében. Bász Eichhout. Köszönöm szépen, köszönöm a bevezetőt. A kollégáimtól már hallhatta, hogy az ICAO-ban nincsenek fejlemények, mondjuk így, és ez aggodalomra ad okot. De nézzük azt is, hogy a bizottság hogyan reagál. Az a benyomásunk, hogy a bizottság annyira szeretné ezt a globális megoldást, és mindannyian egyet tudunk érteni azzal, hogy a globális megoldás, az előnyben részesítendő megoldás, mert leépít bizonyos akadályokat, de az IKEA-on belül annyira csekké volt az előrelépés, és olyan furcsa döntéseket hoztak, vagy olyan furcsa javaslatokat tettek meg a döntésre, hogy az Európai Uniónak bizonyítania kell, hogy elkötelezett, még akkor is, ha az ICAO nem tesz semmit. Tehát mutatnunk kell, hogy mi ezen is túllépnénk ezért erőteljesen elutasítjuk azt a megfogalmazást, ami most szerepel a szövegben, hogy az ICAO és a KORZIA lenne az egyetlen rendszer. Ha egyetértünk azzal, hogy Európa majd fenntartást jelent be, de ezt nem hallottuk, ezt szeretnénk. De el tudná, ezt mondani, tudná erről mondani valamit? A kérdés az is, hogy egyáltalán részt fogunk-e majd ebben venni? Minden attól függ, hogy a szabályok mennyire lesznek egységesek, következetesek. Úgy tűnik, hogy gyengébb lenne az egész, ha ezt javasolnánk. A beszámítás szabályainak integritása megvan-e környezetvédelmi szempontból? Mi úgy érezzük, hogy nem, sokan így gondolják. Ez vonatkozik az alternatív üzemanyag szabályokra is. Tehát világosan kell fogalmazni, és az Európai Bizottságnak is keményebben kell fellépnie az ICAO-val szemben, és szeretnék is világosabb üzeneteket hallani a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Okay. Apparently she's not... ID Sylvia Sandon, ja, nincs itt most. Akkor valaki? ECR? Vondra úr? Köszönöm szépen. Három dolog. Egy. A széndiokszid kibocsátás globális probléma és globális megoldásokat követel meg, ezért örülünk a korsziának. És követelhetünk is többet. De úgy érzem, hogy jó az, hogy globális szinten csak egy szervezetünk van, az ICAO, amely megoldást keres. Másodszorban Mi történik akkor, ha nem vagyunk elégedettek az ICAO-n belüli előmenetellel? Mit fog, mivel fog előállni az EU, hogy meggyőzze az ICAO-t? Mert én továbbra is úgy érzem, hogy az ICAO a legmegfelelőbb szint. Nem lokális szint, és egyébként ilyen tekintetben az EU lokális megoldásnak számít, helyi megoldásnak. Harmadsorban az Európai Unió nagyon sokat ruházott be a, a repülés, repülési ágazat liberalizációjába és ennek köszönhető az, hogy a repülés most már mindenki számára hozzáférhető Európában. Emlékszem, hogy 20 évvel ezelőtt a repülés csak a gazdagok kiváltsága volt. Ha ezt a menetrendet visszük tovább, akkor az Európai Unión belül, helyi szinten az lesz az eredmény, hogy a repülés csak az olyan gazdagok kiváltsága lesz, mint a miénk. Ezért kérdezem a bizottságtól, hogy kívánja-e mindennapi ember számára biztosítani a repüléshez való hozzáférést. Szilvia Nordik a Goe nevében, ez az utolsó felszólalónk ma. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen főigazgató úrnak is azt, amit itt most hallhattunk, azról azt mondanám, hogy nem elég nagyra vágyó. Az a benyomásunk, hogy ezt a már egyébként sem ambiciózus nagyra vágyó rendszert szeretnék még jobban felvigye, felvizezni. Mindez maga a repülési ágazat nagy kihívás. Globális piacról van szó, és ezért nyilván egy globális megközelítésre van szükség. Ez a kihívás. A fenntartható üzemanyagok miatt is. Ha viszont egy ország bioüzemanyagot követel meg, a bioüzemanyag alkalmazását követeli meg, akkor a költséges kerozint nem fogják használni. És ennek következtében a kibocsátások is növekedni fognak. A kompenzációs rendszerre vonatkozóan kérdezem a főigazgató úrtól, hogy hogyan látja a dolgokat. Elképzelhetőnek tartja-e azt, hogy ezek a kompenzációs intézkedések biztosíthatóak-e lesznek? Mi, mi lesz a kibocsátásokkal? Alkalmazhatunk-e más politikai intézkedéseket, mint például az adó eszközét. Egy bizonyos ágazat kibocsátásai egy másik ágazat megtakarításaival kompenzálhatóak. Ez így van. De szükség van arra is, hogy szabályozzuk az összvolument. Talán a kerozin megadóztatása megoldás lehetne, ez egy lehetőség ha egy gépjármű felhasználót veszünk példaként, ha őt megazdóztatjuk, akkor miért ne lehetne a, ezt az elvet követni a kerozinágazatban is? Köszönöm szépen a koordinátoroknak, az első kör lezárult. Nagyon konkrét kérdéseket tettek fel a koordinátorok. Tudjuk, hogy most egy folyamatban dolgoznak, megvannak ennek a jogi korlátai, de szeretnénk, ha tisztázná itt ebben a meghallgatásban a bizottság hozzáállását. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen a koordinátoroknak is a kérdéseket, a megjegyzéseket. Találva jegyezte meg azt, hogy nem könnyű kérdések ezek, fogas kérdésekről van szó. Megpróbálom a tőlem tehető legjobb módon megválaszolni ezeket a kérdéseket. A korszia rendszer vajon tökéletes Hát egész biztosan nem az. De ennek ellenére ez az egyetlen globális rendszer. Létező globális rendszer, és nagyon sok időbe tellett oda eljutni, ahol ma vagyunk. Igen, vannak hiátusok, vannak olyan komponensek, amelyek nem a legjobbak, de zajlanak a nemzetközi tárgyalások, és az ilyen dolgokat a nemzetközi tárgyalások során figyelembe kell venni. Különböző régiók eltérő véleményéről van szó. Említette már a bevezetőmben is, hogy Európa nagyon erőteljesen lépett fel, és a maximális, az ambíció maximális szintjét követelte mindig viszont Európa nincs többségben ott. Nagyon fontos megszereznünk a többséget, hogy a korsziát végre lehessen hajtani. 81 országról van szó, és a kibocsátások 76%-áról. Így lehetne választ adni egy globális kihívásra. Igen, lehetnénk ambiciózusak a válaszban, meg is próbáltuk ezt. Viszont ma ott tartunk, ahol nagyon fontos megjegyeznem azonban, hogy a korsziát most már lassan elkezdjük végrehajtani. Mi is elkötelezettek vagyunk emellett. Azok közé tartozunk, ahol nagy potenciál van a további csökkentésekben. Ne azt nézzük, hogy hogyan nem tudnánk részt venni a korsziában, mert a korsziára szükségünk van. És meg kell próbálnunk globális szinten tovább, tovább lépni. Így állnak ma a dolgok. És továbbra is szorgalmazzuk ezt a rendszert, ezt a kérdést, ez kétségtelen. De el kell ismernem, hogy ez nem tökéletes. De ez az egyetlen létező globális rendszerünk, ezzel tudunk csak megküzdeni a globális kihívásokkal. És persze a mai fő téma a kizárólagosság kérdése. Nagyon hálás vagyok elnök úrnak, hogy rámutatott arra, hogy vannak jogi korlátai is a folyamatnak, nyilvánosan, nagyon világosan kell fogalmaznom, de megvannak a jogi korlátaim, és én meg is próbáltam világosan fogalmazni a felszólalásomban. Még egyszer, rámutatnék arra, hogy hogy néz ki az egyetlen megoldás, ez a megoldás a korzia. És a megfelelést követeli meg az, az uniótól. A kizárólagosság záradéka azt jelenteni, hogy a regionálisan alkalmazandó eszköz a korzia hatála esne, de más rendszerek nem létezhetnek, és nem lehet uh, megadóztatni a széndiokszid kibocsátást csak a belföldi repülésben. A bizottság szeretné, szeretne eleget tenni az ETS kapcsolatos kötelezettségeinek, de az Európai Unió továbbra is autonóm módon alkotja meg saját törvényeit, ilyen értelemben nem is kötünk semmiféle kompromisszumot. A tagállamoknak a azt mondjuk, hogy az ICAO közgyűlésében úgy járjanak el, hogy közben ne kössék meg az EU kezét, és ne érintsék hátrányosan az uniós irányelvet sem. Nem tudom, hogy ma a kollégium mit fog jóvá hagyni, de még közös uniós álláspontot nem javasolt a ICAO közgyűlésre ezért nem is tudok erről semmit mondani. Egyelőre bizalmas jellegű kérdésekről van szó, viszont a döntést átküldjük a parlamentnek, hogy konzultáljunk. A korszia végrehajtásban az Európai Uniónak elegendő teret kell biztosítania az ICAO-nak, hogy ambiciózus környezetvédelmi politikát folytassunk. Az Európai Unió ezért harcol, és ezt is fogjuk mondani most is. Majd a tagállamokkal is meg fogjuk vitatni ezt a kérdést. Egyelőre csak ennyire tudok világosan fogalmazni, mert itt érem el a saját határaimat. De ennek alapján meg le, le lehet vonni a megfelelő következtetéseket. A koordinátoroknak ezt mondom, de azt én tudom, hogy a, az önök szakbizottságának mi a véleménye a kizárólagosságról. Továbbá nézzünk egyéb kérdéseket is, megpróbálok um, megpróbálok ezekre válaszolni. Az egyik kérdés a nehéz üzemanyagok, illetve általában véve az üzemanyagok kérdése az SZND részéről felszóló kollégánk kérdezett az üzemanyagokról. Hangsúlyozni szeretném, hogy az üzemanyagok témájában szeretnénk gondoskodni arról, hogy a jogosultság az alacsonyabb karbontartalmú üzemanyagokkal kapcsolatban, amit egyébként még ki kell dolgoznunk, lehető legmesszebbre menjenek. Szeretnénk ugyanis jó feltételeket teremteni. Tehát világosan. Ez a téma a következő közgyűlésen nem fog felmerülni. A közgyűlés után az elkövetkező három év vitáinak témája lesz. A beszámítás a karbon, az alacsonyabb karbontartalmú üzemanyag és a foszilis üzemanyagok témája később került terítékre. Az Európai Uniónak köszönhetően a foszilis üzemanyagok azonban nem számítanak fenntarthatóan, fenntarthatónak, kiderült már a Párizsi vitákból is. Úgyhogy ezt majd figyelemmel követjük, és gondoskodni szeretnénk arról, hogy ne álljanak elő problémák. Mindenesetre az ezzel kapcsolatos viták még előttünk állnak. További kérdés, amelyet megemlítettek, a beszámítás. A szakbizottság elnöke tért ki erre. A szabályokat az európai szakértők nagyon jónak tartják. A Technikai Tanácsadó Bizottság, amely végrehajta ezeket a beszámításokat, igazán, ténylegesen független szakértőkből áll. Számítunk a munkájukra. És továbbra is nagyon odafigyelünk arra, hogy mit tesznek. Az első beszámítás 2019 végén, 2020 elején kerül sorra. Az üzenetünk világos, és az álláspontunk is nagyon világos volt végig. Minőségi beszámítást szeretnénk megvalósítani, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy ezt meg is valósítsuk. Az önök üzenete világos, viszont mi is következetesek voltunk végig. a végső eredmény nem csak Európától függ, de újra és újra elmondtam, hogy a felépéseinknek köszönhetően sikerült egy ambiciózusabb eredmény felé elmozdulni. És mondanék még valamit az üzemanyagadóról is, mert kérdeztek arról, hogy lehetne ez egy további intézkedés, illetve eszköz. erre vonatkozóan is nehezen tudnám ö, megelőlegezni azt, hogy az új bizottság mit fog tenni, mert ö, erről majd az új bizottság hivatott dönteni. Bizottsági tisztviselőként nem tisztem megelőlegezni azt, hogy a bizottság hogy fog dönteni, de nagyon világosan hallhatták, hogy a megválasztott elnök bizottsági elnök mit mondott a parlament előtt. Azt mondta, hogy ambiciózusan fogunk eljárni az, éghajlat elleni, az éghajlatváltozás elleni küzdelmünkben, és minden ágazatot felkérünk arra, hogy teljesítsenek, beleértve a repülési ágazatot is. Nyilván vannak aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy hogy alakul a minősített többségi szavazás az olyan kérdéseknél, mint az üzemanyagadó irányelv kérdése. A minőségi, a minősített többség szavazás lenne a megoldás. Azt is el kell most mondanom, hogy az összes opció előttünk van a tárgyalóasztalon, és majd politikai döntést kell meghozni. A bizottsági elnök a társ jogalkotókkal fog a megfelelő pillanatban ezekről dönteni. Nyilván az összes beszámítást meg lehet majd fontolni. De azokat az opciókat is meg kell vizsgálnunk, amelyekről beszéltem a bevezetőmben. Főleg azokat, amelyek ténylegesen fel tudnák váltani a kerozin használatot. Ami a repülési üzemanyagokat illeti, Európa példát mutathat majd a jövőben, utat mutathat, és nagyon komoly ambíciót is tanúsíthat. És mi képesek vagyunk a fenntartható repülési üzemanyagokat létrehozni, legyártani. Fontos a szerepünk. Vannak megoldások. A repülési ágazatban azért még van mit tenni. Utat kell mutatnunk, mint ahogy mostanáig is tettük, és hiszem azt, hogy szükség van egy eszközkosárra, eszköztárra, meg kell néznünk az opciókat, a kutatásfejlesztés révén is. Az Európai Unión belül nagyon töredezett a piac. Többet kell repülni, és ez nagyobb kibocsátást eredményez. Sajnálatos, hogy az Egységes Európai Égbolt kapcsán nem sikerült megoldást elérnünk az optimális útvonal témájában. Holott ez megoldás lehetne a csökkentésekben, ezért érdemes lenne ezt továbbvinni. Kaptam egy kérdést az egyszeres koordinátorról is, Vandra kollégától arra vonatkozóan, hogy a légi közlekedés továbbról továbbra is azt gondoljuk, hogy ez lesz a jövő közlekedési módja. Természetesen én biztos vagyok ebben. Azért mondom ezt, mert konnektivitás az eredmény a légi köz közlekedésnek, vagyis összekapcsol pontokat. 30 évvel ezelőtt tudom, hogy milyen volt az, amikor ez a konnektivitás hiányzott, a légi közlekedésnek ez a szav, e- e- ezt a szerepet kell játszania, de ehhez meg kell teremteni a lehetőségeket, a feltételeket, illetve a környezeti lábnyomát mindenképpen csökkenteni kell. És ahogy az, hogy ez megtörténjen, azt gondolom, hogy nagyon súlyos intézkedéseket kell megtenni. A légi közlekedésnek, a légiparnak is meg kell mutatni azt, hogy elkötelezett és valóban szeretné lecsökkenteni a kibocsátásokat. Egész biztos voltak itt még olyan kérdések, amire nem tudtam elég jól válaszolni, de erről most ennyit tudok mondani. Elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy észlelte, hogy a frakciók között, illetve a szakbizottságban nagy többség felvetette azt, hogy a kizárólagassági záradék komoly kockázattal jár. Ez az is fontos, hogy a tanács hogyan fog lépni, tehát nem csak a bizottsági a döntés, hanem a tagállamok is számíthat ránk. Egész biztos nyomást fogunk gyakorolni a különböző szereplőkre. Nagyon nagy többséggel egy dolgot szeretnénk, ez pedig az, hogy nem szabad, hogy veszélybe sodorjuk a saját jogalkotási lehetőségeinket. Most a második kérdéscsokor következik. Spontán lehet kérdést feltenni, ha bárki szeretné kérdést feltenni, akkor most kell szólni. Oké. Oké, oké. Okay. The secretary will follow. So we will start with Mr. Volken from the SND. Volken úr, az SND-ből. Dank für die Ausführungen und dass Sie heute... Köszönöm szépen az előadást, és azt, hogy ellátogatott hozzánk. Azt gondolom, nem túlzás azt mondani, hogy nagyon csalódtunk, mint ahogy sokan mások is a kollégák közül, hogy több százezer fiatal e európai, akik e klímaváltozás ellen tüntetnek, ez nem felel meg azoknak, akik erősebb klímavédelmet szeretnének az Unióban látni. Azt tudjuk, hogy nem tökéletes a korzia, nagyon is tökéletlen rendszer. Egy olyan stratégiát látunk, hogy a regionális, jó működő, jobban működő rendszereket a, kor, a korzia mögé sorolni, azt gondolom, hogy szerint nekünk és az Európai Parlamentnek ez nem felelhet meg. Az a kizárólagossággal kapcsolatban némi nem igazán értettem pontosan, azért kérde, hadd kérdezzek rá, ez lehetséges az Európai Unióban? Lehet azt, hogy a kerozint megadóztassuk? És hogyan? A nemzeti ö, ö, járatokat, vagy tagállamok közti, vagy az unió ba, unióba, harmadik országokból, illetve harmadik országokba az unióból irányuló járatok esetén. Tehát nem azt kérdezem, hogy mit szeretne látni, hanem azt, hogy jogilag milyen lehetőségeink vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a konkrét kiegészítő kérdést. Nem szeretném én őt nyomás alá helyezni, de kollégák nyugodtan lehet föltenni ilyen kiegészítő kérdéseket. Paulus, asszony a zöldek részéről. Hadd mondjam el, hogy egy perces kérdéseket lehet maximum föltenni most a ebben a kérdéskörben. Köszönöm szépen, köszönöm a meglátásait. Ezen szerintem egészen rossz korziával kapcsolatban. Mindenki tudja, hogy nulla kibocsátásra van szükség, hogy klímasemlegesek legyünk, tehát ez nem megoldás jövőre nézve. Illetve az, a légkör magas rétegeiben a víz, gőz, kérdésével sem foglalkozunk. Kérdésem, hogy van-e becslés arra vonatkozóan, hogy a bioüzemanyagok esetében mennyi termőterületre lenne szükség, hogy fenntartható üzemanyaggal lássuk el az összes gépet. Gondolom erre való, erről nincsen becslés. Beszéltünk a globális kontextuson, és éppen ezért fontos az, hogy bevezessük a kerozinadót. Az EBI ezzel kapcsolatban már gyűjti is az aláírásokat. Az összes járatra vonatkozóan ez lenne az elképzelés, bevezetnék ezt, a, ezt az adót EU-ból, EU-n belüli, EU-n kívül, és szerintem ez mindenképpen fontos lenne, hiszen tudjuk, hogy történelmi küldetésünk van. Köszönöm szépen, Deli asszony! Thank you, Chair, and I would like to... Köszönöm szépen! Én abból indulnék ki, hogy minden szereplőnek együtt kell működnie, hogy csökkenjen a kibocsátás. Az alapján, amit eddig hallottam ma reggel, úgy tűnik, mintha lennének olyan ágazatok, amelyek nem teszik meg a feladatukat, a kötelességüket, hogy ez megtörténjen. Az Európai Unió nem engedhetjük meg azt maguknak, hogy Korszia legyen az egyetlen piac alapú intézkedés a légi közlekedésre. Ez nem felel meg annak, amit az EU eddig tett. Mi nagyon sok mindent tettünk azért, hogy csökkentsük a kibocsátásokat. Ugye ez az egyetlen globális rendszer, ez így van, de ez nem jelenti azt, hogy az EU ebben a kérdésben tétlen lenne. Sajnos nem felel meg a korszi azoknak a céloknak, amelyeket az Európai Unión belül, az ETS-en belül megvalósítottunk. Szeretném, hogyha a bizottság bizonyos kérdéseken elgondolkozna. Nos, valóban elképzelhető, hogy a globális ágazatban valamiféle kibocsátás csökkentés történik, de csak akkor, hogyha, mi, hogyha megfelelőek a szabályok. Jó lenne, hogyha nem lenne kettős elszámolás, jó lenne, hogyha világos viszonyokat teremtene itt is a bizottság. Hogyha a Korszia esetében az EU belüli járatokat is bevonjuk, akkor ez fontos, hogy az összes földrészre érvényes legyen, ugyanis értelmetlen olyan szabályrendszert kitalálni, aminek a céljaival nem, nem felelnek meg. Most a Renew következik. A Renew egy képviselője, Trier asszony. Tisztelt főigazgató úr, nagyon fontos cél az európai egészsége és európai, a jövő európainak egészsége szempontjából az, hogy csökkentsük a kibocsátásokat. És tudjuk, hogy tudom azt is, hogy önnek azért meg van kötve a keze, bizonyos dolgokról még nem beszélhet. Viszont jó lenne, hogyha az ICAO-ban a tárgyalások valamilyen módon átláthatóak lennének. Ezért tehát arra szeretném kérni a bizottságot, hogyha, hogy a, a tárgyalást előkészítő dokumentumokat ossza meg a parlamenttel. Köszönöm szépen. Bárki más esetleg még kérdés? Nem? Én föltennék egy kérdést, ez kapcsolódik az utolsó kérdéshez, a dokumentumok nyilvánosságra hozatalához. Önök tehetnek ezzel kapcsolatban lépéseket. Főigazgató úr. Hogyha bármilyen lépést tesz ilyen irányba, akkor ennek nagyon örülnénk. Az átláthatóság hiánya nem teremt világosságot. És szerintem, hogyha nagyobb az átláthatóság, akkor kevesebb a félértés ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Kérem, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Adóse, eh, ad, az adó kivetés, illetve egyéb témák. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezeket a kiegészítő kérdéseket. Ha megengedik, akkor a dokumentumok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban annyit, hogy az ICAO fő, a közgyűlésére beterjesztett előkészítő dokumentumok mind elérhetőek, de ha gondolják, akkor ezeket mi is elküldjük önnek. Ha minden jól megy, akkor az előkészítő dokumentumokat ma el is fogják fogadni. Ezeket elküldjük. A kizárólagosság kérdését vetették fel. Azt hiszem erre a korábbi válaszomban már elmondtam mindazt, amit tudok. Elnézést kérek, de a szabályokhoz kénytelen vagyok alkalmazkodni. Úgyhogy bizonyos dolgokról többet nem tudok mondani. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan kapcsolódik a kizárólagosság az adóztatáshoz. A kizárólagosság nem kapcsolódik önmagában ahhoz, hogy lehet-e, meg lehet-e adóztatni valamit az EU-ban. Hogyha a politikai akarat erre irányul, akkor ezt megtehetjük, nem diszkriminatív módon is. Azzal kapcsolatban, hogy a nulla kibocsátás felé kell elindulni, ez egyértelmű. Ezt mi is pontosan így látjuk. De a jelenlegi intézkedések nem elegendőek, éppen ezért plusz intézkedéseket kell létrehozni és megvalósítani. Nagyon fontos az, hogy a nulla, ki, nulla, nulla kibocsátás felé mozduljunk el, és ehhez az összes érintett félnek aktívan részt kell vennie. Enélkül ezt nem tudjuk elérni. Kettős elszámolás kérdése. Itt szükségünk lenne a párizsi tárgyalók segítségére is, mert egyértelmű a Párizsi Egyezmény hatos cikke alapján, hogy erre milyen szabályokra vonatkoznak, és ez alapján ugyanazokat ugyanazokat az offset intézkedéseket lehetne hat, alkalmazni az ikon belül, belül is. Tehát, hogyha a Párizsi Egyezményben szigorúabbak lennének a feltételek, akkor ez megjelenne a korsziában is. Akkor az ellentételezés szigorúbb lenne a korsziában is. Ennyit tudok most erről mondani. Jelenleg. Köszönöm. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Köszönöm szépen. Egyéb kérdés esetleg? Koordinátorok felé fordulok. Van még 10 percünk. Koordinátorok szeretnének még újabb kérdéseket fölteni? Péter Líze. Bazaik, biztosan kérdez valamit. Ich möchte doch mal en... Igen, köszönöm szépen. Egy kicsit pontosítani szeretném azt, hogy ugye idézte a bizottsági elnök asszonyt, és hogyha azt szeretnénk elérni, hogy 2050-re klímasemlegesek legyünk, és uh, kihangsúlyozzuk a korzia szerepét, amely egy fontos eszköz le kell fektetni, hogy csökkenti a kibocsátást, egyáltalán nem csökkenti a kibocsátást a légi közlekedésben, és ahhoz, hogy ezt csökkentsük, akkor ezt kompenzálni kell valahogy meglehetősen érdekes módszerekkel, és így drasztikusan növekvő kibocsátásokat fogunk látni. A klímasemlegesség nem azt jelenti, hogy az vegyiparban, a a háztartásokban, az acéliparban még sok teendőnk van, és hogy a kibocsátott széndiokszidot megkössük, és a főgazgatórat arról szeretném kérdezni, hogy a, nem gondolja, hogy rossz a korzia? Értem, hogy politikailag szükséges ezt továbbvinni, de ki kell mondani, hogy nagyon messze van attól, amit Uh, Ursula von der Leyen, a bizottsági elnök asszony uh, elmond célként, lefektet. Follow-up question. A szocialisták részéről van uh, további kérdés? A Renew részéről zöldekre tekintek? Igen. Egy kicsit szeretném még feszegetni a jogi aspektust. Vilken kollégám kérdezte önt erről, hiszen nem lehet mindig az ICAO szabályok mögé elbújni. Van egy nagyon egyértelmű jogi elemzés, hogyha ezt elfogadják, akkor az mit fog jelenteni Európa számára? Tudjuk azt, hogy van a, a kere, kere, kibocsátás kereskedelmi rendszer, de azt mondja, hogy mondjuk egy német-francia járat az nemzetközi. Mi azt mondjuk, hogy nem, ez egy unión belüli. Tehát e, mi a jogi véde, mi a jogi vélemény erről? De meg kell állítani az órát. Ha azt mondjuk, hogy ez kevés, akkor az unióból harmadik országokba irányuló és visszafelé e, ezekre a járatokra lehet ez lehetséges. Ezzel a jogi elemzéssel kapcsolatban tisztán kell látni, és nem lehet folyton a jog az EKO mögé elbújni, hanem a bizottságnak egyértelműen kell nyilatkozni ezen elemzéssel kapcsolatban a parlament felé, úgyhogy kérem, ne bújjon el mindig az EKO mögé. Köszönöm. Többi frakció, ID. Ön az ID-hoz tartozik? Nem, nem, most, most csak a koordinátorokat kérdezem. ECR, e, e GOE, nincs további kérdés. Nos, akkor erre az utolsóként felvetett két kérdésre kérem reagáljon. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm ezt a két ugyancsak nehéz kérdést. 2050-re semlegesség, széndiokszid semlegesség. Itt teljesen világos, hogy egyre ambiciózusabbak vagyunk, és ezt mondtam, hogy ez nagyon egyértelmű, világos ö, üzenet a bizottság megválasztott elnöke részéről. Korzia. Nem fogom azt mondani, hogy rossz. Csak azt mondom, hogy tökéletlen. 2016-ban megállapodtunk, és még mindig a végrehajtásnál vagyunk. De hogyha Európában gondolkodunk, akkor nem úgy gondolunk az, a korziára, mint egyetlen eszközre, hiszen sok minden mást is teszünk, hiszen egy egész intézkedés csomagról beszélünk, amelynek egyik eleme mindössze a korzi, és ez nagyon világosan kell látni, hogyha ö, semlegesség felé akarunk haladni, akkor ezen intézkedés és eszköz csomagból, eszköztárból kell ö, válogatnunk. De ugyanakkor a korzia is a karbonsemleges, szénsemleges növekedés irányába mozdít el minket, de hogyha nincsen egy globális rendszerünk, akkor tehetünk mi sok mindent Európában, de a világ továbbra is tökéletlen marad. Ezt is elmondta már a biztos, hogy létfontosság, hogy globálisan kezeljünk egy globális rendszer keretében egy globális problémát. Éppen ezért kell előre haladni a korziával, és fontos az, hogy a legfontosabb országok, és nem csak Európa, részesei legyenek ezek, és ők, az ő kezüket is megkösse a, a korzia. És ez nagyon nehéz lesz, komoly hegymenetre számíthatunk, efelől kétség sincsen. És persze, és nyilván a korziát felül fogják vizsgálni idővel, és a, az a jogi elemzés, amire utaltunk, amire utaltak, ez is folyamatban lévő munka. Tehát ezen a ponton nem lehet ez a két rendszer, nem létezhet egymás mellett. De konkrét elemzéssel kapcsolatban nem tudok mondani, mert nem szeretném, hogyha tévesen idéznének utána. De ez, ez az a munka, amin, amin tevékenykedünk, amint, amin dolgozunk, és kellő időben le fogjuk tenni az asztalra a bizottság megfelelő szolgálataival együtt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel elérkeztünk az első meghallgatásunk végére, és most 5 perc szünetet tartunk, utána folytatjuk. Köszönöm. Colleagues, oh wow, wow that's loud. Okay, uh, thank you very much. Um, colleagues, the uh... kedves kollégák, az elnök úrnak jelenése van egy másik uh, ülésen, úgyhogy az én tisztem alelnökként, hogy átvegyem az ő elnöki feladatait, úgyhogy kérem, hogy csendesedjünk el, és eb- ezen a ponton eszmecserét folytatunk Tizsigról és a DGMV részéről a bizottsággal, azzal kapcsolatban, hogy a REACH-hez kapcsolódóan a legrevásabb vegyipari jogszabályokat fogjuk el, áttekinteni. Két képviselő tisztelt meg bennünket a jelenlétével, akiknek fejenként 10 percet tudok adni, ami azt jelenti, hogy 10 percet összesen fejenként 5 percet kap a bizottság. És Petinelli úrnak adom meg, és aztán Szedászkász úrnak a DGMV részéről. Petinelli úr, öné a szó, kérem. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak. Most már 50 évvel ezelőtt kezdett az Unió dolgozni azon, hogy a vegyipari kérdéseket szabályozza emberi egészség és a környezetvédelem szempontjából úgy, hogy megfelelően biztosítható legyen a, a belső piac, az ipari tevékenységek, a mindenféle vegyi anyagok útját, életét szabályozza, onnantól kezdve, hogy, hogy ezeket előállították odáig, hogy bekerülnek a környezetbe. Három kérdést tett fel a bizottság. Egy, Mit ért el az Európai Unió a vegyi anyagok területén, és az a 40 rendelet, amely mindegyiket tartalmaz rendelkezést a vegyi anyagokra vonatkozóan, ezek célra vezetőek és alkalmasak-e feladatok céljuk ellátására. Minden lépés a döntéshozatalban európai szinten történik, egészen a kockázatkezelési kérdésekig. És ellenőrizzük, hogy a tagállamok betartják-e a szabályokat. A REACH jogszabályokat, amelyeket tavaly ö, adtak ki, ez lefedi az egész uniós vegyipari szabályokat, és arra jutottak ennek áttekintése során, hogy ez ez a szabályzás alkalmas arra, hogy a kémiai anyagok által jelentett kockázatokat kezelje, mutatja azt az elkötelező, elkötelezettséget, hozzáadott értéket teremt, és mutatja az előre haladást. A döntéshozatali folyamat sok országból merített inspirációt az unión kívül is. Ez közös standardokban jelenik meg, azt, hogy magas szinten vegyük az emberi egészséget és a környezetet Európa szerte. Ez megerősítette a belső piacot, és javította összességében a, annak hatékonyságát, hogy a tudást és a tapasztalatokat megosszuk egymással. Amikor a források elérhetőségéről beszélünk, ezen jogszabályok végrehajtására, illetve az együttműködési kapacitásra. Vannak az Unióba behozott termékek, itt a hatóságok azon ö, munkálkodnak, hogy biztosítsák a tisztességes verseny az uniós és nem uniós cégek között. Ez vonatkozik az online kereskedelemre is. A, ezeknek a termékeknek az aránya folyamatosan nő. Ezek közül sokan kív, külföldről érkezik, de a gazdasági szereplők nem tudják biztosítani azt, hogy az online platformokon vásárolható termékek nem tartalmaznak-e káros anyagokat, hiszen a biztonsági információk vagy hiányosak, vagy egyáltalán nincsenek is. A szabályok függenek attól, hogy a gazdasági szereplők megértik-e őket, és képesek-e lépést tartani a jogszabály előírások változásaival. Ezek ezért kell elősegíteni az ezeknek való megfelelést, hogy egyre több, hogy azonosítsuk azokat a szereplőket, akik a jogi megfeleléssel küzdenek. Fel kell mérni a, az uniós ügynökségeken keresztül a kockázatokat és a veszélyeket csoportosítjuk őket, ezeket a vegyi anyagokat, és nem egyesével kezeljük őket. Az európai cégeket kihívás elé állítja a globális verseny az unión kívül. A gyors technológiai változások, például a digitalizáció is kihívás jelent, és az is, hogy egyre inkább fontosabbá válik a fenntarthatóság. Gazdasági összefüggésben ne, megnehezíti az unió feladatát vegyi és hulladékkal kapcsolatos kérdésekben. A vegyipar technológiai fejlettsége nagyon jól képzett munkaerőt kíván meg, és mi vagyunk a, ebben a tekintetben a legnagyobb piac a világon és fontos az, hogy a fogyasztók jól tájékozottak legyenek, és ennek alapján tudjanak dönteni. A vegyi, vegyi biztonság a termékeknek az Unióban is nagyon fontos, és sokkal jobban ki lehet használni ezeket a technológiákat, hiszen megvan a megfelelő szaktudás és a know-how ahhoz, hogy javítsuk azt, hogy ezeket az információkat hogyan juttattuk el a fogyasztókhoz, illetve a gazdasági szereplőkhöz a teljes ö, értékesítési láncban. És ezzel át is adom a szót ö, Kastutis kollégámnak. Ami az egészség és a környezetvédelmét illeti, azt látjuk, hogy nagy sikereket könyvelhetünk el. Az állampolgárok kitettsége a nehézfémeknek, vesznek és benzonnak, stb. jelentősen csökkent. Ugyanakkor nagyon sok aggasztó tendenciát látunk, például 50%-kal csökkent a demográfiai problémákat okoz, férfi termékenységi problémákat, neurológiai betegségeket okoznak ezek az anyagok, illetve rákeltőek lehetnek. Ezek, ezeknek az okai összetettek, de ezek közül a feltételezett okok között vezető helyen állnak a vegyi anyagok. És ez ránk nézve milyen szakpolitikai kihívást jelent. Először is a szabályozási feladatokat jelent, hogy biztosítsuk a megfelelő védettségi szintet, különösen a sérülékeny csoportok e, tekintetében. Ez horizontális megközelítést kíván, hogy ugyanazokat a csoportokat többféle egész horizontálisan tudjuk megvédeni. Ezzel kapcsolatos a megfelelőségi vizsgálat, ami folyamatban van, másodszorban Azonosítani kell és kezelni a felmerülő kockázatokat. Ez is, erre is oda kell figyelni. Ezt egy ö, gyors korai riasztási rendszer Európában ö, tudná segíteni. Három, a jelenlegi tudás ö, szint, a veszélyes kémiai anyagoknak való kitettségről, a, ezek hatása az egészségre és a környezetre, e, ezzel javítani kell, több információra van szükség. Négy, jobb információt kell biztosítani, illetve a termékekben a, a vegyi anyagok nyomonkövetését is biztosítani kell. Ötödik, nincs bizonyíték arra, hogy a jelenlegi szabályozás jelentősen, jelentős mértékben tudta volna helyettesíteni az ismert vegyi, veszélyes vegyi anyagokat. De a jövőben is figyelni kell az uniós vegyipari ágazatnak a versenyképességére. Ahogy a kollégám is mondta, valószínűleg legvalószínűbben a mi szabályzásunk a leghatékonyabb abban a tekintetben, hogy megvédjük az embereket és a környezetet, és erre büszkékre kell lennünk, büszkének kell lennünk. De még így is van egy csomó társadalmi és környezeti kérdés, amelyel foglalkoznunk kell júniusban. Magas szintű konferenciát rendezett a bizottság eh, ezen kérdések jövőjét illetően, és megnéztük a, a REACH felülvizsgálatát az elmúlt években, ebből nagyon sok fontos dolgot tudtunk meg, és a kémiai anyagok jövőjével kapcsolatban. A megválasztott bizottsági elnökünk egyetértett azzal, hogy ezekkel az anyagokkal foglalkozni kell, és egy nulla szennyezést szeretnénk látni e, Európában. Fontos, hogy az Európai Unióban lefektessük a vegyipari, elérendő vegyipari célokat. Köszönöm. Okay, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Hárman kértek szót. Akkor jó, sokan kértek. Tessék, Pit. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottságnak is. A REACH, valamint a REACH végrehajtása fontos ahhoz, hogy az embereket védjük a veszélyes vegyszerektől. Fontos, hogy az Európai Unió törődjön az ilyen kérdésekkel, Nem nemzeti szinten járjunk el. A vegyipar nem örült annak, amikor a REACH rendszert bevezettük, ezt hangsúlyoznám. Viszont ha most tárgyalok a vegyipar képviselővel, azt mondják, hogy a Brexit ellenére is jó lenne, ha a REACH maradna az Egyesült Királyságban, mert az különböző gyártási folyamatokat jelentene, administratív terheket, stb. Ez is mutatja, hogy az európai belső piacon belül mennyire fontosak az egységes szabályok. Ugyanakkor azonban az is fontos, és erre rámutatott a bizottság is, hogy ne abszolút módon tekintsünk az egészre. Ha az összhatást nézzük, ha azt nézzük, hogy van egy anyagunk, amelyet a gyártási folyamatban felhasználnak, az még nem jelenti azt, hogy be kell tiltani, mert ártalmas az egészségre. Én két példával foglalkoztam intenzíven, felhívtam a bizottság figyelmét is arra, hogy ezokkal gondunk van. Az egyik a krom, a parlamenten belül egyébként egy vitás szavazásunk is volt a kromról, egy bizonyos kromvegyületet szeretnének sokan betiltatni a parlamentben, viszont a felhasználókra nézve ez nem ártalmas, csak a ö, gyártási folyamatban résztvevőkre lehet ártalmas, ha nem megfelelően használják fel. A kérdés az, hogy a harmadik országokból származó ilyen krom vegyületet tartalmazó termékekkel mi a helyzet. A másik pedig a mikroműanyag kérdése mindig, amikor mikroműanyagot használunk, használnánk, akkor azt nem kellene, be kellene tiltani? Ez nem megfelelő. Vannak alternatívák, ha például a műgyepet nézzük, az alternatívák nagyon veszélyesek. Nem lehetetleníthetjük el a sportot, sportolást. Alternatívákat kell keresnünk, de hosszú átmeneti idővel és kreatív technológiákkal. Kérem a bizottságot, hogy mindezt fontolja meg, ne járjon el abszolút módon, ne tiltsa be teljes mértékben egy anyag jelenlétét, a kitettség kockázatát kell megvizsgálnia, és az alternatív lehetőségeket is. Mindez szerepel a rícsben is, a továbbiakban is így kell eljárnunk. Köszönöm szépen. Házakám asszony, tessék. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen az Európai Bizottságnak is a magyarázatot. A vegyanyagokkal kapcsolatos szabályaink frissítése abszolút szükséges, és egy jó keretre van szükség. Ha a gyerekre ártalmas, akkor nyilván a játékokban be kell tiltenünk ezeknek a jelenlétét. A megelőzés és az átláthatóság nagyon fontos. Meg kell ellenőriznünk a kitettséget. 9 millió korai halálozás következik be az ilyen anyagok miatt, és ez elfogadhatatlan. Minden szabályban elő kell írnunk a veszélyes anyagok más anyagokkal való felváltását. És természetesen az állatokra nézve is ugyanilyen ambícióval kell eljárnunk, amikor a helyettesítő anyagokról van szó. Az átláthatóság az állampolgárok és a vállalatok felé nagyon fontos, ehhez kellenek a kockázatelemzések. Az elemzések megbízhatóbbak kell, hogy legyenek, és gyorsan kell eljárnunk. A veszélyes anyagokat nem engedhetjük meg, a továbbiakban, mert ez gátolja a körforgást. Végezetül független szakértőkkel kell eljárni. Rüdent professzor nagyon meggyőzően nyilatkozott a vegyipar, vegyipari anyagokról szóló konferencián ebben a témában. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Krisztel Szálem. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük, hogy napi rendben szerepel ez a téma. Nagyon fontosnak tartjuk megbeszélni a vegyi anyagokról szóló szabályozást. És fontosnak tartjuk azt, amit az imént hallottunk, hogy, szüksége, hogy szigorúbb szabályaink legyenek, talán a ricsben. De gyorsan kell tudnunk eljárni az egyes anyagok kapcsán, ha, pro, ha probléma merül fel ezekkel kapcsolatban. Vannak olyan tagállamok is, amelyek egyénileg is betiltanának bizonyos anyagokat. Az új Dán kormány például úgy döntött, hogy betiltja a flór használatát a a sütő papírban, mert veszélyesnek tartja. Gyorsan kell tudnunk reagálni ilyen helyzetekben az EU-nak és a tagállamoknak is. Valamilyen gyorsított eljárásra van szükség a veszélyes anyagoknál, szükség van tanulmányokra, amelyek kimutatják, hogy a közegészségügyre ártalmas. És ha ezt kimutatják, akkor gyorsan kell reagálnunk, nem 5-10 év múlva, hanem most gondoskodnunk kell arról, hogy az egyes tagállamok reagálni tudjanak, de úgy, hogy az ne torzítsa az egységes belső piacot. Biztosítsuk a legjobb védelmet, mely világszínvonalú. De mindig előfordulhat az, hogy javítani kell valamin, mert nem jó, elég, nem elég jó. A következő bizottsági programban ennek szerepelnie kell, gyorsan kell tudnunk reagálni olyan esetekben, amikor bizonyos konkrét anyagokkal probléma merül fel. Főleg, ha olyan anyagokról van szó, amelyek a mindennapi életben jelen vannak. Köszönöm, Rész asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. egyértelmű, hogy a világon nálunk van a legszigorúbb vegyi anyagokra vonatkozó jogszabály, ez nyilvánvaló, és, és szerintem minden okunk megvan arra, hogy büszkék is legyünk erre. Tudom, hogy azért nem volt teljesen surlódásmentes ez a kérdés, például az endokrin diszkruptorok témája, az parlament és a bizottság között volt azért nézeteltérés. Tudom, hogy most is folyik ez a szélrevezetőségi vizsgálat. Kérdés a glifozát helyzete, illetve a peszticidek, a növényvédőszerek kérdése is. Ocsik kollégám sajnos nem tudott a mai napon eljönni, ezért engem kért meg, hogy tegyek fel néhány kérdést angolul. Számos tud, tanulmány arra utal, hogy vannak olyan anyagok, például a műanyag, amelyek kapcsolatba lépnek, érintkezésbe lépnek az élelmiszerekkel. Ezek endokrin diszruptírok lehetnek, vagy rákkeltőek. A bizottság mikor fog végre egy olyan jogszabály javaslattal előállni, amely ezeket az anyagokat szabályozná? A kollégám hallott arról, hogy 2020-ban lesz egy erre vonatkozó jogszabályjavaslat. Ez valóban így van? Második dolog, a tagállamok ellenállása állítólag a bizottság szerint ennek a legfőbb akadálya, illetve a játékokra vonatkozó, a játékokban található káros vegyi anyagokra vonatkozó jogszabály esetében. Utolsó kérdés, ez a fitness check vezetőségi vizsgálat bemutat, megmutatta az, hogy bár szigorúak a szabályaink, de mégis meg kell találni az utat a keves, kevésbé veszélyes vegyanyagok fele. Környez, a, az elmúlt időszakban a a gyártott vegyi anyagok 60%-a számított veszélyesnek, és 40%-a a környezetre veszélyesnek. Mit tett a bizottság annak érdekében, hogy ezek a trendek megváltozzanak, illetve megforduljanak? Köszönöm szépen. Nos, általában nagyon sokan tesznek fel kérdéseket, és akkor a végén válaszol a bizottság. Most viszont elég rövid ez a lista, relatíve rövid a lista, hárman kér, iratkoztak még fel. Nagyon részletesek a kérdések. Jó lenne, hogyha a bizottság részletes válaszokat is adna, és még időnk is van, úgyhogy van még időnk arra, hogy most hallgassuk meg a bizottság válaszát, utána jön még egy kérdéskör. Paulus úr következik. Thank you very much. Thank Köszönöm szépen, Paulus asszony. Örülök annak, hogy ezekre a refitekre sor kerül tudom, hogy nagyon szigorúak voltak, nem tudom, hogy kiolvastál egyáltalán ezt a jelentést itt a kollégák közül. Négy évig folytatták, a tanul, tan, folytatták le a tanulmányokat. Egyértelmű, hogy több adatra van szükség a különböző vegyanyagok, illetve endokrin diszruptírok esetében. Az elővigyázatosság elvével ről szól, ez a, szólnak jogszabályok, de nem feltétlenül alkalmazák ezeket. Sokszor van szó ezekről a kérdésekről a sajtóban, a körforgásos gazdaságnak sem tesz jót, hogyha ezek a dolgok nincsenek megfelelően szabályozva. A peszticidek azért maradnak meg a piacon, mert a tagállamok nem tartják be az ígért határidőket. Aztán a kombinációs hatás kérdése, a propagációs csoportok kérdés, ezek mind-mind szerepelnek itt a jelentésben. Az önök által elért következtetések, vagy cselekvési tervek leptek meg, mert nem nagyon volt ilyen. Nincs egy olyan jogszabály javaslat, amely valóban arról szólna, hogy az emberi egészséget védjük, és fenntartható vegyi anyaghasználatot írna elő. Ez lenne pedig a cél. Írtak a jelentésben a hiányzó tudományos, a hiányzó tudásról, de mit, teret, mit szeretnének ezzel kapcsolatban tenni? Hogyan próbálják meg elérni, hogy kevésbé mérgező legyen a környezetünk? Elvileg a stratégiát már hamarabb meg kellett volna kezdeni. Mikor, mire lehet számítani? Illetve a nulla szennyezéses stratégiáról mit tudnak mondani? A kollégám már utalt erre, bizonyára van erre vonatkozó tervük is, ugyebár. Köszönöm, Novák asszony következik. Köszönöm szépen. Nagyon sok olyan emberrel egyeztettem, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, és alapvetően meg vannak elégedve a jogszabályal. De ami a gyógyszertermékeket illeti, erre vonatkozóan voltak különböző képzések, továbbképzések és a nyomukövethetőség is javult. Ez pozitív. Azért vannak rossz hírek is, például a hulladékkezelés, hulladéktárolás témájában. Nincsen egységes osztályozása ezeknek a témáknak, többféle mértékegységet használnak, néha kilogrammot, néha tonnát használnak, illetve a litert és a kömétert is váltakozva használják. Ezzel kapcsolatban a bizottságnak van-e valamiféle terve, tehát a hulladék tárolás, hulladék kezelés témájában lesz-e egységesítés? Jütelánd Köszönöm, elnök úr, néhány kérdésem nekem is lenne, ha megengedik. A kollégák eddig nagyon kedvesek voltak önökhöz, én egy kicsit szókimondóbb leszek. Aggaszt ugyanis a helyzet. A fitness check alapján az embernek az a benyomása, hogy minden jól van, minden kiváló alakul. Van néhány probléma, de általában jól működik itt ez a jogszabály. A bizottság azt állítja, hogy a vegyanyagokra vonatkozó jogszabály megfelel a célnak, illetve magas szintű környezetvédelmet seg, a nagyfokú környezetvédelme segíti elő. De ez nem ez a helyzet. Nyissuk ki a szemünket, nagyon súlyos betegségek vannak Európában, és az emberek a vegyanyagok miatt betegednek meg. Hogyha minden olyan jól működik, akkor hogy magyarázza azt a bizottság, hogy egyre több olyan betegség van Európában, amely vegyi anyagnak való kitettségből indul ki. Egyértelműen van hatása tehát a vegyi anyagoknak a közegészségügyre, és ehhez kapcsolódik a második kérdésem. Miért nem tesz valamit a bizottság annak érdekében, hogy az emberek jobban, az emberek nagyobb védelmet kapjanak az endokrin disruptorok esetében? az ivóvíz, a kozmetikumok, a műanyagok esetében egyértelmű, hogy az embereket nem védi semmi. Az egészségükről van szó, az emberi egészségről. Szeretnénk, hogyha ők megvéd, önök megvédenék az embereket. Aztán megfelelőség. A Német Szövetségi Kockázat Elemzési és Környezetvédelmi Hivatal elemzése alapján az EU a 2010, a 2010 óta Európába európai importált, vagy itt elkészített vegyanyagok 30%-a nem felel meg a jogszabályoknak. 31%-a esetében, 31 esetében megfelelhetőségről van szó, ezek megfelelnek a jogszabálynak, a többi esetben viszont még további információra van szükség. Lehetnek mutagén, bioakkumulatív, gyermekekre káros vagy az emberi nemzőképességre káros anyagok ezek. Miért engedik meg, a, miért engedi meg a bizottság sok esetben, hogy hiányos dokumentáció ellenére ezeket az anyagokat behozhassák, vagy előállíthassák Európában? Jó lenne, hogyha a, az emberek élhetnének azzal a jogukkal, hogy ne legyenek kitéve káros anyagoknak, mérgező anyagoknak. Örülök annak, hogy erről beszélnek, de tettekre is szükség van, eredményeket várunk önöktől. Az európai polgárok, illetve az európai környezet megérdemli a védelmet. Köszönöm. Köszönöm. Tudom, hogy nagyon-nagyon részletes kérdéseket kaptak. Kérem a bizottság tagjait, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy részletes választ adjanak, ugyanis sok, sokszor elő szokott az fordulni, hogy elhangzik a sok részletes kérdés, és aztán egy eléggé általános választ kap, kapunk. Lesznek még kérdések, de szerintem most hallgassuk meg a bizottság válaszát. Utána lesznek még további kérdezők, de hogyha akik eddig kérdést feltettek, e, eddig feltettek egy kérdést, a bizottság válaszol, és úgy érzik, hogy nem megfelelő a válasz, akkor fel lehet még térni kérdést bizottság felé fordulok, 10 percet tudnék adni a válaszadásra, és utána pedig plusz kérdések következnek még. Yes, thank you. Igen, köszönöm szépen. Líze úr által felvetettekre azt tudnám mondani, hogy ez pontosan a REACH működését mutatja, hiszen próbál minden aspektust figyelembe venni, és ugye van szakbizottság a kockázatkezelésre, és a gazdasági társadalmi hatásokkal is foglalkozunk. A bizottság úgy döntött, a levont következtetések alapján, hogy minden információt felhasznál. A gazdasági és társadalmi szempontokat is figyelembe vesszük, és megpróbálunk egy kiegyensúlyozottabb megközelítést alkalmazni Persze ez ugye eléggé szubjektív, az, hogy ki mit tart kiegyensúlyozottnak, az eltérő lehet véleménykérdés, hiszen a krom, kromot ha, hallottuk többször említeni, ezzel kapcsolatban is eltérőek a vélemények a parlamentben. A végrehajtást illetően. Ez persze kihívást jelent, hiszen ez egy nagyon összetett rendelet, és a szereplők nagyon eltérőek. Vannak KKV-k és vannak nagyon nagy cégek. De a végrehajtás alapvetően a tagállamok asztala. Akkor mit teszünk európai szinten? Mi adjuk a szabályokat, próbáljuk ezeket egyszerűsíteni, egyértelművé tenni, és igyekszünk azonosítani a kockázatokat és a veszélyeket, vagy amikor adatot kell szolgáltatni a cégeknek ezekkel kapcsolatban, hogy hogyan tudják a végrehajtást javítani. Az új politikai menetrend is a szigorúbb végrehajtás felé mozdul el. Kiegyensúlyozottabb piaci területre tölekszünk, és próbáljuk elkerülni azt, hogy rátoljuk a társadalomra ezeket az anyagokat. Ö, ö, után le kell követni ezeket a politikai ambíciókat, de még mindig előkészületben van, ugye, még mindig nem állt fel a bizottság, tehát nem tudok pontos információt adni, mert nincsenek pontos információk ezzel kapcsolatban. Nem azért, mert nem akarnék mondani valamit, de ez egy folyamatban lévő munka, és a bizottsági elnök elkötelezett kötelezettségvállás az egyetlen, ami rendelkezésünkre áll. Van egy értékelési tanulmány, ez is folyamatban van. Ez az értékelés megvizsgálja, koherens módon vizsgálja meg, amivel, amely segítségével biztosítható a fogyasztók védelme de azt el kell mondanunk, hogy az élelmiszerrel rendeltetésszerűen kapcsolatba kerülő anyagokra már nagyon magas szintű védelmet biztosító szabályozás van érvényben, és éppen ezért kell ezt értékelni. Tehát nem a nulláról indulunk. Van egy másik tanulmány is, egy külső tanulmány, amely nem sokára rendelkezésünkre áll, és akkor ez megtörténik, akkor ezt nyilvánosságra fogjuk hozni a német tanulmányt, illetve a mm, jogszabályi megfelelést illeti. Igen, természetesen ez aggasztó, és ez összefog, összefügg a rendelkezés álló forrásokkal is, hiszen az uniós ügynökségnek sok feladata van, de ennek a tanulmánynak az eredményét nagyon komolyan kell venni. Az ügynökség, az uniós ügynökség ség akciótervet dolgoz ki, és a lehető leghamarabb végre megkezdjük ennek a végrehajtását azon anyagok a tekintetében, amelyeket az ügynökség a tanulmány alapján kérel. És akkor most átadom a szót kollégámnak. Köszönöm szépen, Carlo. Ami az állatokon való tesztelést illeti, azt gondolom, hogy uniós szintű az elkötelezettség, és megvan a jogi környezet arra, hogy ezt csökkentsük. Még mindig van állatokon való tesztelés és kísérletezés, hiszen még mindig nincsen teljes mértékben működő alternatív módszer. Az állatokon történő tesztelés, kísérletezés viszont visszaszorulóban van, de beszélhetünk erről többet akkor, amikor elkészül az a jelentés a laboratóriumi állatokra vonatkozó irányelv tekintetében. Nos, a bizottság, hogy miért nem lép gyorsabban a bizottság és az Unió? Jó példát hallottunk, és pontosan az a megfelelőségi vizsgálat, az alkalmassági vizsgálat is ezt mutatta, hogy sok időbe telik, míg döntés születik, jó okkal, mert hogy meg kell vizsgálni a helyzetet alaposan, a gazdasági helyzetet, a társadalmi kihatásokat, sok adatot kell gyűjtenünk, mielőtt lépni lehet, és ettől jobb a szabályozás. De éppen ezért a, a megfelelőségi, az alkalmassági vizsgálat keretében is anyagcsoportokkal foglalkoztunk, és nem egyesével, és ki lehet ragadni egy anyagot, de itt nem több tucatról, több száz anyagról beszélünk. Tehát ez a csoportosítási megközelítés abban segít minket, hogy gyorsabban és kevesebb költséggel tudjunk fellépni, ha erre szükség van. Ami a helyettesítő anyagokat illeti, az, hogy, hogy mivel lehet helyettesíteni dolgokat a bizottság részéről, láttuk ezt a REACH értékelésekor is, a számok csökkenő tendenciát mutatnak, kicsit félrevezető lehet a jövőre nézve, hogy a veszélyes, a piacon lévő anyagok, veszélyes anyagok száma nagy a piacon, mert sokkal több anyagot soroltunk a veszélyes kategóriába, amiről később kiderült, amire, amire korábban nem tartottuk, nem tudtuk, hogy veszélyesek. És ez az, amikor a veszélyes anyagoknak való kitettség a képbe kerül. Tehát a vegyi, vegyi anyagokkal kapcsolatos szabályozás tehát így működik, és a cél az, hogy az ilyen veszélyes anyagoknak való kitettséget csökkentse. Volt kérdés azzal kapcsolatban, hogy Hogyha ennyi probléma van, akkor miért nem teszünk? A fitness ellenőrzés, az alkalmaság ellenőrzés célja pont ez volt, 40 jogszabályt kellett átnézni, hogy a megfelelő problémákat azonosítani tudjuk. Ezeket megtaláltuk, de itt nem az a cél, hogy megoldjuk a problémákat, hanem az, hogy azonosítsuk őket. Az, az, teendő lépéseket, fellépéseket a következő szakaszban kell lefektetni, és ezt majd a következő bizottság, ha feláll, fogja megtenni. Éppen ezért nem tudjuk még, hogy az ő elképzeléseik mik, ezért mondjuk azt, hogy most nem tudunk többet annál elmondani, mint amit már elmondtuk, meg kell várni, ameddig feláll az új bizottság. De ami a nem toxikus környezetre vonatkozó stratégiát illeti. Ez a hetedik környezetvédelmi programban, ugye, ami még mindig fut, kiemelt eleme ennek. Amikor ezt megtervezték, négy kérdéssel foglalkozott, a rákeltőanyagokkal, többek között endokrin diszruptorokkal, stb ez folyamatban lévő munka minden tekintetében, minden elemében, és ahogy ebből az alkalmasági vizsgálatból is látjuk, és hogyha megnézik a REACH felülvizsgálatot és egyéb e, folyamatban lévő vagy éppen lezárult e, alkalmassági vizsgálatot, akkor sokkal több dologról beszélünk, mint erről a kiemelt négy elemről. Tehát sokkal szélesebb körű szakpolitikai fellépésre van szükség, de, mint már mondtam, ez a következő bizottság feladata lesz, és a nullak szennyezési stratégia mellett nem tudjuk még megmondani, hogy a bizottság mit fog lépni. Tehát a, meg, a jogszabályi megfeleléssel kapcsolatban mit mondott, amit mondott a kollégám, Valóban a cselekvési terv már ott van, az uniós ügynökséggel elfogadtuk, most módosítjuk a magát a rícset és annak mellékleteit, és, és négyszeresére emeljük az anyagokkal kapcsolatos ellenőrzést, megszigorítjuk az ellenőrzést, és jogilag tiszta helyzetet teremtünk arra nézve, hogy a cégeknek mikor kell frissíteni az anyagaikat, amelyben leírják az általuk piacra, piacon forgalmazott anyagokat. És ez javítani fogja az környezet, illetve az emberek védelmét is. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy tartotta az időkeretet is. Ezek a válaszok meglehetősen átfogóak tekintettel az idő keretre, De azt gondolom, hogy voltak olyan pontok, amelyre valószínűleg majd visszatérnek a kollégáim. Még két kolléga kérte a szót, de kérdezem, hogy aki eddig feltett kérdést, kére további pontosítást. Dali asszony, tessék parancsolni. Um, chair, I will... Köszönöm szépen, elnök úr. Én más szemszögből fogok kérdezni. Igen, nagyon fontos az ipari együttműködés, a vegyipar és egyéb iparágak között mutatkozik az együttműködés, és vannak bizonyos struktúrák, de azért továbbra sem helyezzük meg módon a hangsúlyt a szakpolitikára. A változásokra a vegyiparban van szükség, de úgy, hogy ténylegesen figyelembe veszük a társadalmi kihívásokat és a közegészségügyi kihívásokat is. Olyan vegyiparra van szükségünk, amely odafigyel az erőforrás és energiahatékonyságra, és amely hozzájárul a dekarbonizációhoz is nanotechnológiával, valamint azzal, hogy csökkenti a széndiokszid kibocsátást. Szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan látja az utat a továbbiakban, mit vár az uniós jogtól, ennek végrehajtásától, hogyan lehet mindezzel megkönnyíteni a vegyipar, a mezőgazdaság és a hulladékgazdálkodás közötti együttműködést. Ez a zöld gazdaságban új lehetőségeket jelent, de emellett a körforgásos gazdaságot valóra is váltja. Az uniós jogszabály ezáltal tényleges hozzájárulást nyújthat, és olyan helyzetet eredményezhet, amely ben a körforgásos gazdaság megvalósulhat, és előnyöket jelent az állampolgárainkra nézve is. Um, Madame Rivazi. Rivázi asszony. Sí, merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem nagyon sok kérdésem lenne. Az előző parlamenti ciklusban, a Növényvédőszer szakbizottságban a vegyi anyagok kockázatáról nagyon sokat beszéltünk. Nyáron valami nagyon megdöbbentett az EFSA, az élelmiszerbiztonsági ügynökségünk javaslatot tett a kockázat elemzések esetében, tehát a méhekre vonatkozó vegyi anyag veszélyekre vonatkozóan. Krónikus toxicitásra vonatkozóan tettek elemzést, tehát arra vonatkozóan, hogy a méhekre milyen hatással vannak időben elnyújtva ezek az anyagok, méhekre és lárváikra. A bizottságnak volt egy nagyon engedékeny javaslata, az FSA-é viszont sokkal szigorúbb. Ez igazán a vegyanyagokról szól, hogyha ugyanígy folytatjuk a vegyanyagok használatát, akkor előbb-utóbb egyáltalán nem lesznek majd méhek endokrin disztruktorok kérdése. A francia közegészségügyi hivatal, ami a minisztérium része, szintén vizsgálódott, hat endokrin diszruptor esetében arról beszélhetünk, hogy elterjedt ezeknek a hatása, illetve a kitettség a lakosság körében. Tudjuk, hogy a közegészségügyre hatással van. Tudjuk, hogy mindenki ki van téve ennek, mindenkinek a testében van ilyen, hiszen ott van, a, ott van a különböző fogyasztási cikkekben, ott van az élelmiszerben. Ezt mind tudjuk. Mi kell még ahhoz, hogy ezeket betiltsuk? Van még egy gond, szeretném, ha javítanánk a jogszabályokat. Ezek a fogyasztási cikkek. Például a pelenkák esetében a független szervezetek megvizsgálták, hogy itt vannak endokrin diszruptírok, itt vannak növényvédőszer maradékok ezekben a termékekben, úgyhogy egyértelmű, hogy ez megváltozzon. Tehát akár a női higiéniás termékek esetében, akár a belenkák esetében valamit tenni kell, be kell ezeket tiltani. Nem jó a jogszabály. Nano részecskék esetében. Kérem, mindenhol vannak nano részecskék, az élelmiszerekben, a gyógyszerekben, az oltóanyagban, mindenhol. Nem tudunk ezekről semmit. Szeretném, hogyha a bizottság végre belátná, hogy erről jogszabályokat kell alkotni. A RICS-ben vannak, van szó a nanorészecskékről, de nem túl sok. És amikor a RICS-et átvizsgáltuk, akkor rájöttünk, hogy a a REACH alapján lehet ezeket az anyagokat regisztrálni. Tehát az ipari szereplő ezeket az anyagokat regisztrálja, még akkor is, hogyha nem teljes ezzel kapcsolatban dokumentáció. Kérem szépen, ne engedjék a regisztrációt, hogyha nem teljes a, a dokumentáció. Ne legyenek, ne legyenek ennyire engedékenyek az ipari szereplőkkel kapcsolatban. Kérem szépen, nagyon sok dolgot kéne itt módosítani és szerintem még a parlament sem elég szigorú. Ezek az anyagok a környezetben vannak, mindenki, mindenki érintkezik ezzel, és szép lassan, de minden rákosak leszünk. Köszönöm szépen. Lenoir, Lenoir asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a szakbizottságnak, hogy napirendre tűzte ezt a nagyon fontos témát, és köszönöm az Európai Bizottság képviselőinek ezeket a magyarázatokat. Lenne egy provokatív megjegyzése. Említették, hogy mennyire aggasztó azt, hogy, a, a, hogy hogyan lépnek fel az ipari szereplők, Michel Rivazi imént említette ezt, illetve hogy a tagállamoknak is vannak eléggé izolált követ, kezdeményezései. Említették a kormányokat is, illetve az egyéb szereplőket, az Európai Unión túlmenő egyéb szereplők, e, szereplők. Azért vannak olyanok, akik hatással vannak a kormányokra is, és az ipari szereplőkre is, ezek nem mások, mint a fogyasztók. Péter Líze említette, hogy a jogszabályok jogszabályokban lehet tiltás és engedélyezés, azaz, avagy a jogszabályokban lehet tájékoztatás is. Tájékoztatni kell a fogyasztókat, illetve a fogyaszt, fogyasztói szervezeteket. És a fogyasztói szervezetek felemlítik azt, hogy nem megfelelő például a címkézés, Az úgynevezett Nutri-Score például egy nagyon kiváló rendszer, ez alapján azonnal lehet tudni, hogy pontosan mi az, amit a fogyasztó magához vesz. Szeretném, hogyha ez valamilyen módon megjelenne, van erre vonatkozó tervük, van-e egy igazi fogyasztói tájékoztatási rendszerre vonatkozó tervük, címkézésre vonatkozóan, vagy egy ilyen Nutriscorehoz hasonló rendszerre gondoltak-e? Az előző körben hárban kértek szót, és még vannak, akik szót kérnek, Kérem röviden, hogy a bizottság még válaszolni tudjon. Tessék, Kriszta, köszönöm szépen. Röviden. A gyorsított eljárásról kérdeznék, hogyan lehet eljárni, ha veszélyes anyagokra bukkanunk? Ajánlaná-e nekünk azt, hogy legyen egy uniós gyorsított eljárás arra az esetre, ha külön-külön veszélyes anyagokra bukkanunk? Szerintem ez fontos lenne, mert akkor így nem kellene egy egész jogszabályt megváltoztatni. Másodszorban nem vagyok biztos hogy megértettem, amit elmondott. A Dán kormányt meg fogja-e akadályozni, vagy pedig nem, hogy betiltsa az általam említett anyagot, ami bekerülhet az élelembe, flort próbálják betiltani. Ez úgy nem elég gyors ebben az ügyben. Paulus asszony, igen, nagyon röviden. Ragaszkodnom kell a nem toxikus környezet stratégiához a hetedik cselekvési tervben ez jogi követelményként szerepelt, önök viszont ezt csak halogatják. De a halogatás hogyan fog rajtunk segíteni? Hogyan védhetjük így a környezetet, az embereket és a biodiverzitást? Ré, hosszasan vis, vitatkoztunk a ricsről, de nem ez a téma. Én fellépést követelek. Nem azt, hogy a bizottság mit tervez. Négy évig vizsgálták ezeket a dolgokat, a különböző kombinációkat, az endokrin tényezőket, de semmiféle javaslattal nem tudtak előállni arról, hogy a bizottság mit tegyen Hát én hogy is fogalmazzak, nem akarok durva lenni, sértő, de én elvárnám a bizottságtól, hogy elvégezze a feladatát. Hát a, a, a zuzariasság példaképe volt. Házi passzony, tessék. Igen, köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, de hát elég ködösen fogalmazott a bizottság a krom 6 vegyül, és általában a krom vegyületekről a bizottság azt mondja, hogy a vélemények nagyon eltérnek, itt az Európai Parlamenten belül is ezzel kell a vegyületekkel kapcsolatban, de hát pontosan ez a gond. A vegyipar szükségtelennek tartja ezt a jogszabályt, és lobbizik is keményen ez ellen. És éppen ezért annyira fontos az, hogy meghallgassuk a független tudósokat, a független tudósokat, és nem azokat, akik különböző politikai megfontolásokból vagy a szolgálatok miatt ítélik meg a helyzetet. A bizottságtól kérdezem tehát. Egyetértenek-e velem, hogy a Peszticid Bizottság jelentése azt mondja, vagy ebből kiviláglik, hogy komoly változtatásokra lesz szükség, és pontosan mit is fognak ezzel kezdeni. Köszönöm. Utajutalan, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottságnak is a választ. Azonban egyet kell értenem azokkal a kollégáimmal, akik azt mondták, hogy néhány válasz nem volt elég világos. A helyzet miatt is. Elismétlem azt, amit a kollégám elmondott, Itt van az uniós stratégia a nem toxikus környezetre, erre szükség van, de ezt még nem terjesztették elő, holott nagyon szükség lenne rá. Az állampolgárokat tiszteletben kell tartanunk, komolyan kell vennünk, és bizonyítanunk kell, hogy szívünkön hordozzuk a környezetvédelem ügyét hangsúlyoznám, hogy mennyire súlyos a helyzet az endokrin rendszer zavaró anyagokkal kapcsolatban. Komoly betegségek fordulnak elő. A termékenységet károsítják bizonyos anyagok. Terhes nőket vizsgáltak terhességük alatt, és megállapították, hogy anyagok endokrin rendszer zavaró anyagok vannak, voltak a szervezetükben, a gyerekek, a megszületett gyerekek is tartalm, tartalmazták szervezetükben ezt. Tehát súlyos a probléma. És az emberek az alapján ítélnek meg bennünket, hogy megkívánjuk evédeni a csecsemőket, vagy pedig nem. A bizottság az egész társadalmat vizsgálja, ne csak egy részét. Nézzük meg a vízben, a kozmetikumokban, műanyagban az ilyen anyagok jelenlétét, minden olyan területen, ami kapcsolatos a mindennapi életünkkel. Tehát kérdezném még egyszer a bizottságtól, hogy az endokrin zavaró anyagokkal hogyan kívánnak eljárni. Köszönöm, a bizottságnak fogok szót adni, hogy válaszoljon. A bizottság hallhatta az agályainkat. Alapvető kérdés, hogy az állampolgárok hogyan bíznak meg abban az élőszerben, amelyet, válaszol, amelyet megvásárolnak, hogyan bíznak a vízben, amit isznak, hogyan bíznak meg a környezetükben, ahol élnek. Kérem, tudom, hogy rövid az idő, de próbálj megválaszolni a kérdéseket, mégpedig a lehető legpontosabban. Az első körben átfogóan válaszoltak, de nagyon jó lenne, ha a kollégák úgy hagynák el a mai ülést, hogy úgy érzik, hogy megoldjuk ezeket a fejünk fölött logó kérdéseket, hogy, hogy lesznek lépések, tesz valamit a bizottság. Tehát bizottság, tessék. Igen. Nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy nem akarunk világosak lenni. Viszont az a helyzet, hogy nem tudjuk még megelőlegezni azt, hogy az új bizottság programja hogy néz ki. Egyelőre csak egy megválasztott elnökünk van, és az által elmondottakból azt látjuk, hogy a környezetvédelem és az állampolgárok védelme előtérbe kerül. A Green Deal ugyanis nem csak az éghajlatra, hanem a környezetre is összpontosít. Van egy másik fejezetünk is, az európai életmód védelme, az emberek védelme. Ezek iránymutatások, ez az irány, de ez még nem egy munkaprogram. A munkaprogram mondja majd ki azt, hogy a bizottság mit fog tenni, de hát ehhez szükség lesz az új bizottságra. Majd a november esélye után remélhetőleg, ha kinevezték az új bizottságot és akkor majd dönthetnek arról, hogy mi mellett kötelezzük el magunkat. Viszont most nem tudom megelőlegezni, hogy az új bizottság mit fog tenni, hiszen nem tudjuk, hogy hogy néz ki az új bizottsági összetétel. És akkor most válaszolnék néhány kérdésre. Deli asszony beszélt az ágazatról. A körkörös gazdaság témában még van teendőnk, de az elmúlt öt évben már így is nagyon sok mindent megtettünk. Öt évvel ezelőtt az emberek azt se tudták, hogy mi a körkös gazdaság. A bizottság, de nagyon sok munkát végzett a e tekintetben. Gondoljunk csak a műanyagokra, erre most már van stratégia, van kezdeményezés, van jogszabály. Az egyszer használatos műanyag zacskókkal kapcsolatban, a műanyag palackokkal kapcsolatban vannak szabályaink. A környezetben ez most már másodlagos nyersanyagnak számít. A körkörös gazdaságról volt a bizottságnak egy közleménye, a hulladékból másodlagos nyersanyagot előállító folyamatra vonatkozóan. Mindez prioritás, már prioritás és a kijelölt, megválasztott elnök is elkötelezett amellett, hogy a körkös gazdasággal kapcsolatban folytassa a munkát. Feltetek egy nagyon konkrét kérdést. A sütőpapírról Dániában. Őszintén én nem tudom, hogy mi történt. Dánia kérte már a bizottságtól derogációt, vagy sem. De hát száz, több száz ilyen esetünk van a bizottságnál van erre egy mm, jól meghatározott és jól bejáratott eljárásunk, erről a konkrét ügyről azonban nem tudok. Most pedig a francia kérdése francia válaszolnak. Ez az élelmiszer termékek címkézéséről szólt, illetve a Nutriscore-ról. A bizottság már elég régóta foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Európában a címkézés, illetve az élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatás a legfejlettebb az egész világon. Az összes az összes összetevőt, az összes tudnivalót föltüntetjük a címkézen, de nincs összefoglaló erről. A DJ Sant és kollégák ezzel kapcsolatban már elvégeztek egy tanulmányt, több lehetőség van, nem csak a Nutriscore, hanem más lehetőségek is vannak, hogy a következő bizottság fog ezzel foglalkozni, ők fogja a tanulmány eredményét valamilyen módon a, a, valós, a gyakorlatban megvalósítani, és aztán egy alternatívát kiválaszt. Nem tudom, hogy mire lehet pontosan számítani, csak tudom, hogy a kutató munka, az a tanulmányok már elkészültek az elmúlt hónapokban, és a új bizottság rendelkezésre állnak majd, úgyhogy gyorsan tudnak majd erre a problémára választ találni. Most pedig a kollégámnak adnám át a szót. Én is röviden válaszolnék. Azt tudom mondani válaszként, hogy a hulladékosztályozás témájában, illetve a definíciók témájában tavaly léptek hatályba a jogszabályok, tagállamoknak ezeket át kell emelni a saját joganyagukba, és amint ez megtörténik, sokkal egyértelműbb lesz, hogy mi számít veszélyes hulladéknak, és mi nem. Tehát megvan a jogszabály, új, ezeket a gyakorlat, ezt a gyakorlatban meg kell valósítani, vagy használni kell ezeknek, alkalmazni kell ezeket a, a tagállamoknak. Ez a megoldás. Mennyire engedékeny a bizottság, mennyire jó indulatúak vagyunk a, a szennyezőkkel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy az egészségügyel foglalkozó kollégákat illeti meg ez a kérdés, de valóban egyre kevesebb a egyre kevesebb beporzó élőlény van Európában, ez elég aggasztó, ezzel foglalkozni kell egyértelmű nanoanyagok. Rivázi asszony tette fel ezt a kérdést. A REACH-ben a változások, amelyek a nano, amelyek a nanoanyagok regisztrációról szólnak, most léptek hatályba, tehát megváltozik ez, és szerintem sokkal többet fogunk tudni a, most a regisztráció kötelezővé válása után a nanoanyagokról, hol vannak ezek, milyen tulajdonságaik vannak, veszélyesek-e, avagy nem, miben áll a veszély. És ez, ez nyilván hatással lesz a kockázat kezelése is. Endokrin diszruptorok, a bizottság jövőbeli elnöke már tájékoztatott minket arról, hogy szeretne ebben a témában fellépni. Az Endokrin Stratégia Bizottság Endokrin stratégia tavalyi egyébként az összes jogszabály esetében szeretnénk végrehajtani egy célravezetőségi vizsgálatot, fitness checket, és hogyha kell, akkor nyilván közbelépünk, meg kell nézni az, e- ennek az eredményét, tehát meg kell várni. Addig is egy új platformot fogunk elindítani az endokrin disruptorokra vonatkozóan. Ott jelen lesz az összes információ. Ez egyfajta egyablakos rendszer, amit az ember tudni akar az e- endokrin disruptorok, disruptoroktól, az mind felelhető ezen a platformon, illetve egy fórumot is elindítunk tanul, a tudósokkal, az érintett felekkel, erre az elkövetkezendő hónapokban kerül sor, tehát téma szintén az endokrin disruptorok, tehát fitness check és fórum. Ennek az eredménye lehet akár jogszabályváltozás is. Köszönöm. Köszönöm. Uh, obviously of the constraints that you're under and uh, uh very appreciative of the answers that you've given. Köszönöm szépen ezeket a részletes válaszokat, és hát értjük az érveiket, és tudjuk, hogy von der Leyen asszony is tett ígéreteket, a munkaprogramra vonatkozóan, és a jövőben majd a meghallgatásokon is fel fogjuk vetni ezeket a kérdéseket. Elképzelhető, és sokszor azt tapasztaljuk, hogy a leköszönő bizottság úgy érzi, hogy már nem igazán az ő asztala, a területe az, hogy válaszoljon, inkább halogatják a választ, az és az új bizottság pedig, amíg föláll, amíg eldönt, hogy mit akar csinálni, addigra eltelik már a mandátum fele. Ez eléggé megnehezíti a parlamenti képviselők életét. Valamilyen módon ezt csak meg kéne oldani. A parlamenti képviselők kérdéseit választ kell találni akkor is, hogyha éppen átmeneti időszak van a bizottságban. Hát részemről ennyit. Köszönöm szépen! Köszönöm a bizottságnak, hogy ellátogatott ide, köszönöm, hogy időt szántok ránk és válaszoltak a kérdéseinkre. Köszönöm. Thank you, colleagues. Um, we're now... Köszönöm, kollégák! Következő napi rendi pontunk eszmecsere az Európai Számvevőszékkel egy különleges jelentésről. 7 per 2009-es számot viseli, a határokon átnyúló egészségügyről szól. Eszmecsere tehát az egyes kamara igazgatójával, Peter Welsh úrral. Elképzelhető, hogy nekem is el kell majd mennem, de valószínűleg ez is zöggenőmentesen zajlik majd ez az elnök csere is. 10 percre meg tudom adni most a szót Welsh úrnak. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Ha megengedik, akkor először is gratulálok annak a tímnek, aki ezzel a kérdéssel foglalkozott a kollégáimnak, és köszönet a bizottságnak. A bizottság is nagyon jól együttműködött velünk a munka során, még akkor is, amikor nem voltunk arról meggyőződve, hogy helyesen járt el a bizottság. Nagyon jó volt az együttműködés tehát. We'd have a, yeah, okay, good. Um, I think you have to have it the other way around. Other way around. Good. Uh, this is, uh, as it's a relatively new parliament. Ez a rövid összefoglaló arról szól, hogy pontosan mi az európai szám, számvevőszék feladata. Különböző auditokat uh, szervezünk a teljesítményről például. Én azzal, azzal a kamarával, abban a kamarában dolgozom, amely azt vizsgálja, hogy a természetes erőforrásokat hogyan használják fel Egyébként az elmúlt, az előző vita eszembe jutatta, hogy korábban én is foglalkoztam ilyen kérdésekkel, tehát élelmiszerbiztonság, és jelenleg van egy olyan jelentésünk is, ami a növényvédőszerekről szól. Véle biztos urat is meghallgatnánk ma a délután során, úgyhogy arra majd visszajövünk. Ez a külön jelentés azt vizsgálta, hogy a, egy olyan területet vizsgálta, ahol eléggé nagyra törő az európai jogszabályrendszer, illetve a bizottság feltétele is, és nehezen elérhető, megvalósítható célokról van szó. Azt vizsgáltuk, hogy a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások hogy működnek a tagállamokban, megnéztük, hogy eddig mit sikerült elérni, például a határon átnyúló adatcserében, egyébként az irányelv szól erről, de ez egy 10-12 éves projekt lehet. Aztán a ritka a ritka betegségek kérdésével is kb. 10 éve foglalkozom. To read diagram. Lehet, hogy nem jól látható ez az ábra. De nagyjából azért lehet látni, hogy mennyire komplex ez a feladat, amit megpróbálunk itt megvalósítani. Ez mutatja a legjobban azt, hogy hogyan áramolnak a betegek egyik tagállamból a másikba az irányelv értelmében. Ezért nem teljes képet alkot ez. A francia betegek alkotják a kimenő betegek kétharmadát, nem egyértelmű volt, hogy ezek a, ezen betegek közül kik tartoznak a, ezen irányelv alá, és kik azok, akik a szolgáltatások irányelvbe tartoznak. Vannak olyan tagállamok egyébként, amik nem nagyon adnak erről adatokat, de, de látható, hogy elég komplex itt a mozgás a betegek körében. És vannak kétoldalú, elég szignifikáns mozgások is. Nehéz az ilyesmit kezelni. És informatikai kihívást is jelent ez. Vizsgáltuk azt, hogy az irányelvet mennyire ha alkalmazzák, mennyire sikerül ezt megtenni, hogy alakul az adatáramlás. Megnéztük azt is, hogy milyen kezdeményezések születtek a ritka betegségek esetében, erre vonatkozóan van egy referencia hálózat is, illetve van egy EU-s platform is. Itt látható az összefoglalás. Ezt én elég gyorsan letudnám. De egy nagy zöld pipát is rajzolhattam volna ide. Az egyes mellé és a kettes-hármas mellé pedig egy nagy piros pipát elmondanám, hogy pontosan mire jutottunk. Nézzük, mennyi információval rendelkeztek a betegek a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások alapján. Nagyon sok olyan panasz érkezett, hogy a tájékoztatás nem teljes, vagy nem világos a betegek számára. Szerintem idén februárban már foglalkozott is ezzel a parlament. az embereknek elég nehéz elmagyarázni, hogy pontosan milyen jogaik vannak, mert elég bonyolult a rendszer. A szakértők úgy vélik, hogy a nemzeti kontaktpontok jobb munkát is végezhetnének, tehát például a referencia hálózatokhoz való hozzáférést elősegíthetnék a ritka betegségekkel kapcsolatban. Ajánlásaink a következőek. A bizottság többet is tehetne annak érdekében, hogy ezeknek a kontaktpontoknak a munkáját segítse. 2018-ban egy eszköztár jelent meg, ez egy pozitív fejlemény, segített azon, hogy felhasználó barátabbak legyenek ezek a nemzeti kontaktpontok. jó lenne, hogyha a bizottság nyomon követné, hogy mennyire használják fel ezt az eszköztárat. És jó lenne, hogyha a szakértők felvetését komolyan venné a bizottság arra vonatkozóan, hogy az európai referencia hálózatokat, hálózatokról is tájékoztatni kell ezeknek a kontaktpontoknak. Ezek tehát erre vonatkozóan az ajánlásaink. Második téma, az egészségügyi adatok határon átnyúló forgalma. Itt érzek a bizottsággal, mert hogyha belegondolunk abba, hogy milyen bonyolult volt az előző ábra a betegek áramlásáról, hát nem lehet egyszerű ezt nem elrontani. Ehhez a legmodernebb projektmenedzsmentre van szükség. A bizottság nem ért el, amit szeretett volna ezzel kapcsolatban. És mire befejeztük ezt a jelentést, és valószínűleg még most is elmondható azt, hogy az adatok áramlása alapvetően Finnországból Észtországba áramlanak, tehát az adatok csak. Nem igazán terjedt el tehát még ez a rendszer. Sok olyan tagállam van, amelyik kész adatokat fogadni, de nem sok tagállam képes arra, hogy ezeket az adatokat továbbítsa. Így aztán nem, nem eléggé sikeres, vagy nem volt elég sikeres ez a cél, kitűzés, de a bizottság nagyon optimista arra vonatkozóan, hogy ezt majd el fogja később érni. Ahhoz, hogy jobb legyen az egészségügyi adat áramlás jövőben határokon keresztül. Ehhez egy független elemzésre lenne szükség, hogy pontosan mi történik, illetve a költséghatékonyság, illetve a gyorsaság kérdését is mindenképpen föl kell mérni, meg kell nézni, hogy ez mennyiben befolyásolja az egyes tagállami ellátórendszereket. Egyébként tudom, hogy itt kétoldalú megoldások is vannak, mert vannak olyan országok, ahol az egymás közötti áramlás nagyon nagy volumenű. Nézzük a harmadik témánkat, ez egy eléggé emocionális téma, a ritka betegségek témája. Mindannyian szeretnénk, hogyha itt komoly előrelépések történnének. Már 2008-ban célokat tűzött ki erre vonatkozóan a bizottság, és 2014 óta van egy ERN nevű domináns stratégia, de nem egyértelmű, hogy hogyan lehet a pénzügyi stabilitást, a pénzügyi fenntarthatóságot megoldani ezzel kapcsolatban megfelelő partnereket meg kell találni, a partnerek munkáját kell folytonosan kiértékelni, nem egyszerű. Nem egyértelmű hogy ezeknek a hálózatoknak mi lesz a jövője. A jelenlegi finanszírozási keret nem elég egyértelmű, ugyanis nem egyértelmű, hogy mi lesz, a, milyen fejleményekre számíthatunk. A bizottságnak az lenne a feladata, hogy kiértékelje ezt a helyzetet, meg kell nézni, hogy ebből hogyan profitálhat, meg kell nézni, hogy milyen kihívásokkal rendelkeznek ezek a, ezek a ö, hálózatok, és a finanszírozásnak is sokkal egyszerűbbnek és átláthatóbbnak kell lenni. Bizonyos területeken van előrelépés, a az irányelv megvalósításában, de még mindig nagyon sok mindent kéne elérni, például értékelés szempontjából, elemzés szempontjából meg kell nézni, hogy egyes megoldások beváltak-e, ezek jövőben is működőképesek lesznek-e. A parlament februári dokumentumát elolvastam erre vonatkozóan, és egyetértek a parlament következtetésével, mi szerint az értékelésnek szólnia kell arról, hogy a betegek életét, egészségét, életminőségét mennyiben változtatja ez meg. Szerintem ez mindenképpen hasonló input lehet, és remélem a mi jelentésünk is hasznos a parlament munkájának szempontjából. Köszönöm. Nos, köszönöm szépen. Vielen Dank auch für die... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt az előadást. A bizottság végrehajtási jelentése is mutatja azt, hogy ez a rendszer nem nagyon működik, és ez, ezt erősítette meg a számvevőszék is. Nekem azt teljesen kiderült, hogy a bizottság tett intézkedéseket, de a célokat nem ért el. Tehát például jobb adminisztrációra van szükség, a betegek javára, ezen lényegesen javítani kell. Utalt a prezentációban arra, hogy a természeti erőforrások fenntartható felhasználása is mennyire fontos, és, ebben még sok lehetőség rejlik, és ezt jobban ki kellene aknázni. A polgárok nem rendelkeznek elő információval a jogaikról, és éppen ezért gondolom azt, hogy az határon átnyúló egészségügyellátást éppen ezért veszik kevésbé igénybe, és látjuk azt, hogy itt alapvetően egy országból mennek át kezelés céljából a másik országba az emberek, de az, hogy egy valóban egész, európai szintű ö, egészségügyi ellátásról beszéljünk, ez még ö, messze van, és ö, ebben még nagy szerepe van a bizottságnak. Egy dolog a digitális terület, számomra itt még nagyon előrehaladást nem látunk, de sok lehetőség van még benne. Köszönöm szépen az előadást, és csatlakozom az ajánlásához, hogy valóban az új bizottságot fel kell kérnünk arra, hogy itt ambiciózusabban lépjen fel, és köszönöm szépen, hogy ellátogatott ma hozzánk, és köszönöm szépen ezt a részletes tájékoztatót is, köszönöm. Köszönöm szépen. net asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az előadást. Három kérdésem van. Először is meg vagyok rá győződve, hogy speciális központokat kell létrehozni az Unióban a ritka betegségeknek, olyan központokat, amelyeket szebesen be kell építeni az európai referenc hálózatokba. Szeretném látni azt, hogy melyek itt az igazi akadályok, hogy miért ilyen lassan állnak fel ezek a központok, az ön véleménye szerint. Másrészt sajnálattal látom, hogy két rendszer van párhuzamosan egymás mellett a határon átnyúló egészségügyben, akkor hogyan tudunk tényleg javítani az információhoz való hozzáférésen? Besz említette a nemzeti kontaktpontokat. De azt gondolom, hogy itt még sok munka áll előttünk azért, a, hogy hozzáférjenek a betegek az orvosi ellátáshoz, a kezelésekhez, a gyógyszerekhez. Ugye említette a ritka betegségektől szenvedő betegeket, de hogy általában az állapolgárok egyforma hozzáférést kapjanak diagnózis lehetőséghez, stb. az unió egész területen. Vannak olyan tagállamok, ahol akik, tagállami, akik bizottsági segítséget várnak a referenciahálózatokkal kapcsolatban, ahová utalhatják a betegeket. Szükség van ezekre a rendszerekre, meg kell állapodni, hogy milyen formájú segítséget nyújta, nyújtsanak a tagállamok ennek az európai referenciálozatnak. Tényleg a bizottság segítségét, támogatását kell növelni? Köszönöm szépen előre is a kérdésre adott választ. Köszönöm. Köszönöm, Kolá asszony. Köszönöm, köszönöm a prezentációját. Ebben a témában a, arra jut az önök külön jelentése, hogy a polgárok számára azért nem mindig nem érezhető az irányelv eredménye. Ez kár. A tagállamok próbálnak ezzel foglalkozni, de kérdés az, hogy milyen segítséget nyújthatunk a tagállamoknak. Tudjuk, hogy tagállamoknak kell a tagállamokon múlik az, hogy eh, hajlandóak-e megosztani az információt. Látható volt az is, hogy nagyon nagy a különbség a tagállamok között. Ami a polgárokat illeti, mindenképpen tájékoztatást kell nekik adni az orvosságok, gyógyszerek áráról, a különböző szolgáltatások áráról, hogy milyen eh, szintű, hogy a biztosítás mire vonatkozik, mi az, amit fed, erre nagyon nagy szükség lenne illetve össze tudják hasonlítani ezeket az árakat a saját tagállamok béli árakkal. Hogyan vélekedik arról, hogy egy olyan információs rendszert, egy informatikai rendszert ö, ö, hozzunk létre, amely ezeket, a, ezeket az adatokat tartalmazná, és így könnyebben tudnának dönteni a polgárok? ön szerint ennek van-e, erre van-e esély, illetve támogatja ezt a bizottság, illetve a tagállamok? Télen Noár asszony, köszönöm szépen! Köszönöm szépen ezt a fontos előadást. A ritka betegségekkel kapcsolatos európai központok pontosan azt mutatja, hogy mennyire fontos, hogy európai szintű legyen a rendszer, és ez fontos a betegek számára. Franciaországban ritka rákbetegségek, főleg gyerekek esetén ezt tudnám említeni példaként. Éppen ezért engem aggaszt az, amikor azt hallom, hogy, hogy kérdéses ezen rendszerek jövője és szeretnék öntől ezzel kapcsolatban, ezzel a bizonytalanságról továbbiakat hallani. Köszönöm. Spareg asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm a számvevőszéknek ezt az értékes jelentést. Szeretnék néhány aggasztó dologra rámutatni. Az Eurostat adatai szerint 2018-ban 3,9%-a az európai polgároknak, ugye munkaképes korúakról beszélünk, lakott nem az állampolgársága szerinti országban, és 0,5 ezre, tehát 5 ezreléke az állampolgároknak élt annak a rendszernek az előnyeivel, amely 2011 óta teszi elérhetővé a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokat. Azt gondolom, hogy ez nagyon jól bizonyítja azt, hogy ez a jelenlegi rendszer visszatartja az embereket attól, hogy egy másik tagállamban vegyenek igénybe egészségügyi ellátást. És azt kérdezem a számvevőszéktől, hogy ezt a tényt eh, elemezték-e, amikor a jelentésüket elkészítették. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kávázi asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a prezentációt a számvevőszék képviselőjének. Első kérdésem az lenne, hogy amikor mutatta az ábrákat, akkor ugye látható volt az áramlás, a beteg áramlás egyik országokból a másikba. Ezt meg tudná magyarázni? Miért mennek Spanyolországba a svédek, vagy a finnek az ár miatt? Vagy ott jobbak a kórházak? Vagy mert Spanyolországba költöznek nyugdíjas korukra? Szerintem jó lenne, hogyha az okokat is meg tudnák magyarázni, illetve a Franciaországról nem sokat láttam ebben. Aztán az, ott van például a lánykor. Nagyon sok francia Németországban megy, mert máshogy folyik a diagnosztizálás Németországban, mint Franciaországban. Több esetben is, például az Evotirox esetében is szintén van egy ilyen áramlás, Belgiumban, Németországban vagy Spanyolországban más orvosságot írtak fel az orvosok erre. Illetve ott van még a gyógyszerhiány is. 600 olyan gyógyszer van jelenleg Franciaországban, Franciaországban, amiből hiány van. Miért? Vannak olyan vásárló csoportok, gyógyszer, gyógyszertárakra gondolok, amelyek a, a drágábban, szeretnék drágábban eladni ezeket, illetve azért van-e gond, mert a gyártó nem akar egyes gyógyszereket előállítani, mert nem éri meg nekik. Kérem szépen, ez a probléma az összes európai országban jellemző. A szemvevőszék javaslattal is élhet, elmondhatja például, hogy mint a USA-ban egy gyógyszer előállító hat, hatóságot lehet létrehozni. A hatóanyag 90%-át egyébként jelenleg Ázsiában állítják elő, úgyhogy itt konkrétan a beteg, betegek biztonságáról van szó. Az európai országokban a leg gyakrabban használt gyógyszerek esetében szerintem érdemes lenne felállítani egy ilyen európai hatóságot vagy ügynökséget, amely megoldja az előállítást. Végezetül Kacsinszka asszony van a listámon. Tessék! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a komoly munkát, amit a szemvevőszék elvégzett. A határon átnyúló egészségügyi ellátások tekintetében nagyon ambiciózus célokat jelöltek meg, amelyeket azonban nem igazán lehet elérni. A bizottság dokumentumát e témában elolvastam, és úgy gondolom, hogy Európának több figyelmet kellene fordítani a határon átnyúlóan igénybe vett egészségügyi ellátásokra. egyik országot nem mindig lehet a másikkal összehasonlítani. Harmonizálnunk kellene az egészségügyi alapellátást. Azt értem az e-egészségügyet, hogy e- elektronikusan kell kommunikálni, hogy jobban igénybe tudják venni a betegek az egyes szolgáltatásokat. Az állami egészségügyel kapcsolatos stratégiák az e-egészségügy nem csak az információról szól, nem csak konkrét jelenlegi, hanem jövőbeli megoldásokról is szól, de ezt még nem felejthetjük el teljesen feladatként. Ennek támogatást kell kapnia a legújabb technológiák felől, kell, hogy legyen, kellene, hogy legyen beteg nyilvántartás arról, hogy ki az, akit más országban lehetne ellátni, tehát hogyha más országbeli beteg érkezik, akkor az orvos le tudja hívni a teljes kortörténetet, és látja, hogy mit írtak fel neki, mit rendelt a kolléga. Bizonyos betegségek esetén lennének előnyök, lennének olyan előnyök, amelyek ma nem állnak rendelkezésre. Az európai referencia központok játszanának ebben fontos szerepet, és kérdés, hogy ezeket hogyan lehet összehangolni a nemzeti rendszerekkel. Köszönöm szépen. Elnézést, már azt hittem, hogy nem vett észre engem. Köszönöm szépen. Szeretném az utolsó pontra kitérni, amikor azt mondta, hogy fontos a betegek számára a jobb életminőség, és ez a cél, de én a, tartok tőle, hogy itt a lényeg az, hogy vannak olyan betegek, akik nem tudják teljes mértékben kiaknázni az ehhez hasonló irányelvek elő lehetőségeket. Nagyon kevés az a beteg, aki pontosan tudja, hogy milyen jogaik vannak, akkor, amikor egészségügyi ellátást kívánnak igénybe venni a saját országukon kívül. Ezt uniós alapokra kell helyezni, az ezzel kapcsolatos fellépést. Látott esetleg, tapasztalt jó gyakorlatot, ahol bizonyos országok jól teljesítenek a tekintetben, hogy milyen tájékoztatást nyújtanak a betegeknek. Egy másik kérdés, ami nekem elég problémásnak tűnik, az a, az információ áramlásban és információ cserében tapasztalató késedelem a betegek orvosi kartonjai anamnézise tekintetében. Hogyan lehet ezt kezelni? az én hazám az unió perifériáján helyezkedik el, és azt szeretném tudni, hogy a betegek áramlása milyen, hogyan változik országról országra, amikor vannak betegek mondjuk a, az unió perifériáján elhelyezkedő országokból többen említették a ritka betegségek embereket, 7 millió európai polgár van, aki ilyen betegségtől szenved, de ugye a pénzügyi fenntarthatóság kérdése is itt van, hogy ezeknek a betegeknek hogyan lehet a legjobb támogatást nyújtani. Említett egy finanszírozási mechanizmust, amelynek egyszerűbbnek és átláthatóbbnak kellene lenni megoldásként. Ezzel kapcsolatban szeretnék további részletet hallani ezzel a javaslattal vagy kezdeményezéssel kapcsolatban, illetve hogy mi segíthet még ezeknek a betegeknek. Köszönöm szépen. És most Velsóra nézek, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. És Johanna Kligo a, a DG Sante képviseletében fog hozzászólni, és elnézést kérek, még egy kollégánk kért szót, akinek meg is adom a lehetőséget, Házekamp. Nem, elnézést kérek. Máshol jár az eszem, mert el kell mennem, de Házekamp asszony fogja átvenni a helyemet, úgyhogy ha itt változást látnak, akkor tudják, hogy mi történik. Ezeknek a kérdéseknek a jó része a bizottsághoz szól, úgyhogy ha a bizottság szeretne ezekre válaszolni, akkor nekem, akkor én nem ragaszkodom hozzá, hogy elsőként válaszoljak. Go ahead and do, do my best with these very... Jó, rendben, akkor megteszek minden tőlem telhetőt, hogy válaszoljak ezekre az nagyon érdekes kérdésekre. Először is. Sokan utaltak arra, hogy az irányelv által eredményezett páciens áramlatokról sokkal többet szeretnénk tudni. A tímem és én személyesen is megnéztük, hogy hogy néznek ki ezek az áramlatok, hová mennek az emberek. És megfontoltan próbálunk spekulálni, azt is megnézzük, hogy mi eredményezi mindezt. Ha a számokat nézzük, akkor nyilván az nem logikus, hogy Franciaország, ami világ egyik legjobb egészségügyi rendszerével rendelkezik, hogy onnan az állampolgárok máshová mennek kezelésre. Lehet, hogy bizonyos betegségek esetében ennek van értelme, de mindent összevetve mégsem. Franciaország egy olyan uniós tagállam, ahol nem tesznek különbséget az irányelv és az ajánlások között. A számok kétharmada az hogy kétharmaduk egy másik, konkrétan egy másik tagállamba mennek a páciensek, az nem igazán éltető, és vannak itt gondok a számokkal. A bizottság azt mondta válaszában, hogy azok, akik egy másik országban laknak, mint ahol születtek, azok nagy valószínűséggel hazautaznak kezelésre. Tehát ilyen értelemben is elég sok a határokon átnyúló kezelés, sok az olyan személy, aki máshol dolgozik, legalábbis a számokból úgy képzelem, hogy észtek Finnországban dolgoznak, finn recepteket kapnak, vényt, és akkor ezt Észtországban váltják ki. Rendkívül érdekfeszítő lenne még többet tudni erről. Jó lenne, ha lenne információnk. A bizottság a beérkező adatokat kell, hogy elemezze, azokat kell, hogy átnézze, ha megkapja. Metz asszony fején találta a szöget, nagyon fontos dologról beszélt, említette, hogy nagyon bonyolultnak tűnik a rendszer a páciensek számára. Több, mint, több mechanizmus is létezik a visszatérítésre. Elnézést, most jelenleg éppen én is egy határokon átnyúló egészségügyi problémával küzdök. Nagyon sok időre van szüksége a betegeknek, hogy megértsék, hogy miről is szól egy-egy ilyen rendszer. középtávon szeretném ezt megvalósítani. Azt szeretném, hogy középtávon értékeljük ki azt, vagy nézzük meg azt, hogy egyáltalán hogyan egyszerűsíthető ez a rendszer, mert ez nagyon hasznos lenne, nagyon sokat segítene. Igen, van itt még valami, a nyugdíj, a nyugdíjazás. Ezek az áramlatok, amelyeket látunk, a hideg, nyírkos országokból elköltöznek az emberek a napsütötte déli országokba, tehát a számok azért ezt is tükrözik. Az IT rendszerek felállítása. Nos, itt nem Digit témáról van szó, hanem általában véve egy bizottsági kérdésről, el kell gondolkozni azon is, hogy a bonyolult IT rendszerek esetében milyen projektek és milyen projektmenedzsment valósítható meg. Meg kell nézni persze azt is, hogy mennyibe kerül ez gyakorlatban, és hogy milyen gyakorlatilag megoldásokat hoz. Tudatában vagyok annak, hogy az IHELS adatcserét a tagállamok között szeretnék megvalósítani, vannak erre próbák, de a tagállamoknak ugye egymásra eltérő, nagyon bonyolult rendszereik vannak. És az, hogy országok között valósítsuk meg, rendkívül bonyolult lehet. Ha van egy kapocs két tagállam között, az még nem jelenti azt, hogy minden egészségügyi szolgáltató felveti a kapcsolatot a másik országban lévő partnerével. Lehet, hogy csak kevesen tetik ezt meg azon a rendszeren keresztül. keresztül. Rendkívül összetett projekt lenne, ha úgy döntenek, hogy egy ilyet kellene megvalósítani. Őszintén szólva, azon gondolkozom, hogy egy ilyesfajta központosított megoldás tényleg szükséges-e. Lehet, hogy tíz évvel ezelőtt modernnek tűnt, de most már nem biztos, hogy annyira korszerű. És lehet, hogy egy év múlva rájövünk arra, hogy nem is ez a megoldás módja. Én most itt megoldást nem tudok ajánlani, de nem gondolom, hogy a válasz az, hogy még több időt és még több pénzt szálljunk erre. Nem, lehet, hogy csak azt kell megnéznünk, hogy hogyan lehetne másképpen megoldani a problémát. Talán ezzel megválaszoltam azokat a kérdéseket, amelyeket úgy éreztem, hogy meg tudok válaszolni. Lehet, hogy még később még néhány konkrét kérdésre visszatérek. De majd csak azután, ha lehet, hogy a bizottság válaszolt, ha lehetséges mert lehet, hogy a bizottság majd válaszol néhány olyan kérdésre, amire én nem. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Most pedig a DigiSanté igazgatójának adunk szót, Grigol asszony. Köszönöm szépen. Először is nagyon köszönjük a szembevőszék jelentését, ez rendkívül hasznos lesz a számunkra, akkor, amikor a tagállamokkal dolgozunk. Ne felejtjük, az egészségügy nemzeti kompetenciába, hatáskörbe tartozó kérdés, és akkor, amikor a vényekről van szó, valamint a kortörténetről és az egymásra való kicserélésről, az, hogy az adott tagállamnak milyen rendszere van, az mértékben kihatással lesz magára az információ cserére. Az európai referenciahálózattól is függ sok minden, és attól, hogy a nemzeti rendszerek hogyan épülnek be. Tehát szeretnénk köszönetet mondani a számvevőszéknek, mert megfigyelései segíteni fognak nekünk abban, hogy az irányelvet a továbbiakban végrehajtsuk. És akkor nézzük most konkrétan az irányelvet. Emlékeztetnünk kell arra, hogy ott van a 883-as rendelet és az irányelv. Ez egy összetett képet eredményez, a nemzeti kapcsolattartókkal szeretnénk megkönnyíteni a helyzetet az, az irányelvnél a kapcsolattartók ügyelnének a két anyagra, az egyik anyag ugye a külföldön történő gondozás kezelés költségéről szól, az másik pedig a másik tagállamban tartózkodó letelepedett páciensek jogairól. És ez adja a különbséget a jogosultságok eltérnek egymástól az irányelvben és a rendeletben. Két millió európai biztosítási kártyával rendelkező személy vette igénybe mostanáig az irányelvet, de kevesen kérnek külföldi kezelést, kevesebben. Mindez azonban szokásosnak mondható. Azért a nemzeti kapcsolattartók támogatását megpróbáljuk megerősíteni. Van egy eszköztárunk is a számokra, tájékoztatást erősítjük. És itt van még az Európai Referencia Hálózat. Az infrastruktúra tekintetében emlékeztetnék arra, hogy rendkívül új, adatcsere rendszerről van szó, a hatóságok ezen keresztül cserélnek egymással információt, önkéntes, 22 tagállam kezdeni az cserét 2022-ben, hullámokban kezdenénk a munkát, és remélhetőleg 2027-re más tagállamok is csatlakozni fognak. A hálózatfinanszírozási eszközben van egy pénzügyi támogatás is erre, azoknak, akik az IT infrastruktúrát hozzák létre. A tagállamokon belül uniós támogatással hozzák ezt létre, tehát a hálózat finanszírozási eszközből származik a pénz. A fejlettség foka attól függ azonban, hogy egy országban mennyire fejlett az infrastruktúra. Vannak olyan országok, ahol nemrég hoztak törvényt, az elektronikus nyilvántartásra. Vannak olyanok, ahol ez már így létezik. Elkezdtük a munkát, negyed évente figyeljük a helyzetet. 2019 második negyedévének végén Észtországtól és Finországtól voltak csak adataink. 2700 szeméről kaptunk adatot. Közben bilaterális kapcsolatfelvétel során megtudtuk azt is, hogy most már több mint négyezer vényfelírás történt. A Csehköztársaságtól és Horvátországtól is kaptunk információkat, és majd a következő negyedéves jelentésben, az összi jelentésünkben szerepelnek ezek az adatok is. Málta és Portugália megkapta az eh, egészségügyi hálózattól az engedélyt, és akkor most kezdődhet a gyártás, eh, mi ezt így nevezzük a szakzsargonunkban, és remélhetőleg, hogy róluk is többet tudok majd mondani. Az elkövetkező hónapban majd többet tudunk róluk is. Hát kétségtelen, hogy az interoperabilitás helyzete sem ugyanolyan mindenhol, kérdés, hogy az elektronikus nyilvántartás hogyan zajlik, nekünk voltak ajánlásaink, és beszéltünk arról is, hogy melyek azok a feltételek, amelyek biztosítanák a biztonságos adatcserét. Abban reménykedünk, hogy ha megvalósul ez az információcsere, akkor a kortörténetet is megfelelő módon tudják kicserélni egymással, legalább a közös határa rendelkező országok. Ugye itt megtakarításokat lehet elérni, nem kell kétszer elvégezni egy vizsgálatot, elkerüljük azt, hogy kétszer kellene egy laboratóriumi vizsgálatot elvégezni, röngen, stb. Az IRN egy összetett projekt, amely jelenleg 300 kórházat tömörít magába, és most keressük a társult tagokat és társult partnereket. Kórházakról van szó, melyek referencia központként működnek ritka betegséggel küzdő személyek számára. A jobb lefedettséget szeretnénk itt biztosítani. 200 egészségügyi intézménye részes ennek. Az elkövetkező hetekben indul majd az új pályázati felhívás az új tagok számára de ezt a folyamatot nyilván a tagállamban is támogatni kell. Az IRN-t mi egy IT eszközzel támogatjuk meg, melyen keresztül a ritka betegségekkel küzdő páciensekről tárgyalhatnak. Több mint 700 panelünk volt mostanáig. Több mint 2000 orvos kapcsolódik ez a rendszerhez, ők információt cserélnek egymáshoz, megpróbáljuk jobban az igényeikre szabni ezt a rendszert, emellett koordinátorokkal is együttműködünk azért, hogy az IRS a tagállami egészségügyi rendszerekhez csatlakozni tudjon. És az IRS igazgató tanácsa az IRN integrációjáról hozott döntést. Monitorozzuk a helyzetet. Ez egy folyamat, és időre is szükség van. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy az IRN milyen eredményeket hoz 2023-ig. Támogatjuk a KPLUSZEF tevékenységeiket is, hiszen az IRN-ek nagyon fontosak a ritka betegségek kutatása szempontjából Európában nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a tagállamok szerepe, az önök szerepe, hiszen önöknek kell támogatniuk nemzeti szinten ezt a munkát. Finanszírozás az Európai Szociális Alap Plusz támogatja az ERN-eket, az ERN koordinátorokat, administratív támogatást nyújt, körülbelül 1 millió eurót 5 év alatt, 200 ezer eurót ad évente, Hát nem túl sok, ezért kell a tagállamoknak, itt most Németországot, Franciaországot, Belgiumot említem meg, mert ők elég rendszeres munkát végeznek etéren, tehát nagyon fontos, hogy a koordinátorok is támogatják, támogassák ezt. A pedagógeket magukba tömörítő érdekképviseleti szervezetek is nagyon örülnek ennek. A Digitális Európáért program is előirányoz egy támogatást az IT infrastruktúrára. A hálózatfinanszírozási eszközzel már előirányoztuk ezt, de van itt ebben a programban is egy ilyen támogatás, hogy helpdeskeket lehessen létrehozni a kórházakban. Tehát még egyszer, rendkívül összetett, új, innovatív folyamatról van szó. A bizottság, a tagállamok, a koordinátorok és önök is mind kéz a kézben együtt működnek a ritka betegségekkel küzdő páciensek érdekeiben. És így is kell folytatnunk a munkát, hiszen az eredmények bátorítóak, de nyilván azért még nagyon sok kívás van előttünk, és a bizottság ezzel nem tud egyedül megküzdeni. Mindenkire szükségünk van. Remélem, hogy az Európai Számvevőszék jelentése és az önök támogatása segít majd nekünk abban, hogy előrelépjen ezen a területen. Köszönöm szépen, körülnézek. Van-e még olyan tagunk, képviselőnk, akinek kérdése van? Van-e valaki, aki úgy érzi, hogy senki, hogy nem válaszoltak meg a kérdését? Igen, Busoly úr, köszönöm szépen. Köszönjük, hogy ennyire pozitívan működnek közre, és segítik elő a páciens mobilitást az Európai Unión belül. A határokon átnyúló egészségügy és az a lehetőség, hogy egy európai állampolgár gondozást, kezelést keressen, és hogy ezért visszatérítést kapjon, e- talán az egyik leggyakorlatiasabb és legkonkrétabb vívmánya az elmúlt éveknek a közegészségügy területén. Ezért fontos, hogy jó legyen az irányelv végrehajtása. Két nagy akadálya szembesülnek azok a páciensek, akiknek egy másik országban kell igénybe venniük az egészségügyet. Az egyik nagy nehézség a visszatérítés, költség visszatérítés. Természetesen közvetlenül kapcsolódik is az adott tagám lehetőségeihez és költségvetéséhez. Megkérdeztem a eh, román illetékesünket, azt láttuk, hogy a külföldi kezeléseink visszatérítésének az aránya nagyon alacsony. Gondolom máshol is így van ez. Van olyan tagállam, ahol az eljárásokat megnehezíti a bürokrácia, és a páciensek egész egyszerűen eltekintenek a visszatérítésről a kisebb összegeknél. A másik nagy akadály az előzetes engedélyeztetés. Folyamatosan oda kell figyelni a helyzetre, meg kell néznünk azt, hogy az előzetes engedély mikor nem indokolt. Az Európai Referencia Hálózat sikertörténet, az egészségügyi rendszert most már sok tagállam fejleszti, a jövőben viszont a nagy kívás az lesz, hogy hogyan kapcsoljuk össze ezeket a rendszereket, hogyan lesznek interoperabilisak egymással. Az európai nyilvántartásokat kell tudnunk összekötni, és ez sikerül, akkor sokkal jobb minőségűvé válik az egészségügyi rendszer azon páciensek esetében, akik nem csak egy tagállamban veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, hanem külföldön is máshol. Köszönöm szépen, nem látok senki más eh, szót kérni. Úgy érzem, hogy az, arra már nagyjából válaszoltak, amit ön mondott. Kíván-e valaki még válaszolni erre? Hát, ami a tagállami támogatást illeti, hogyan segíthetünk a tagállamokon megküzdjenek a visszatérítésekkel. A bizottság bilaterálisan egyeztet a tagállamokkal, és vannak bevált gyakorlatokról szóló workshopjaink is. És ott, ahol az iránya végrehajtása nem felelő, ott jogsértési eljárást is lehet indítani. Ami pedig az árva gyógyszereket illeti, az irányelv erről nem szól, de a bizottság jelenleg azon dolgozik, hogy kiértékelje az ezekkel kapcsolatos jogszabályokat. Köszönöm szépen! Látom, talán egy utolsó megjegyzés Mezzaszor részéről? Igen, nagyon röviden két utolsó kérdés. Az Európai Referencia Hálózat és miért is nem tudna integrálódni, hivatalosan integrálódni. Miért nem tudja ezt a bizottság javasolni? Ez a fenntartatóság és a finanszírozás szempontjából is jó lenne. Ez lehet, kérdezem a bizottságtól és a számvevőszéktől. A kollégám is említette, hogy jó lenne, ha elemeznék, azt, hogy mi szól az előzetes engedélyeztetés mellett, és mi nem. Én megkérdezem, hogy egyáltalán megvizsgálták-e az előzetes engedélyeztetés problémáját? Mérlekelték-e az érveket és ellenérveket? Hiszen ez akadályozhat abban, hogy igénybe vegyünk valahol másra a kezelést. Köszönöm. Nagyon röviden kérem szépen. Igen. Az előbb nem beszéltem a bevált gyakorlatokról az információ cserénél. Azt mondta a tímem, hogy Svédország nagyon jó a tájékoztatásban, Svédország nagyon jól tájékoztatja a betegeit arról, hogy mi történik majd velük később. Igen, egyetértek azzal, hogy visszatérítés eltér a különböző tagállamokban, és ez kihatással van az előzetes engedélyeztetésre is, de nem látom a kiutat, nem látom azt, hogy másképp lehetne megoldani, mert a tagállamok kompetenciájába tartozik ez a kérdés, és ha a tagállamok maguk döntenek arról, hogy hogyan szervezik meg magukat, akkor ez továbbra is megnehezíti a tákon átnyúló ügyeket. Azt viszont látom, hogy nagyon sok tagállamnak van ritka betegségekre vonatkozó stratégiája. Jó lenne látni azt, hogy hány olyan tagállamunk van, ahol ez a stratégia a hatákon átnyúló együttműködésről is szól. És szól-e? Én azt hiszem, hogy ennyit akartam mondani. De biztos vagyok abban, hogy a bizottság is akar még valamit mondani. Köszönöm szépen. Nem látok további kérdéseket, akkor szerintem ezt a pontot le is tudjuk zárni. Határon átnyúló kezelések, egészségügy kérdése számunkra, a szakbizottságunk számára nagyon fontos, ezért a jövőben is beszélni fogunk még erről, mégpedig sokat. Mielőtt lezárom az ülést, azt mondom még el, hogy fél háromkor folytatjuk a munkát, vele biztossal eszmét cserélünk a biodiverzitásról, és jó étvágyat kívánok. Délután találkozunk.